So, good afternoon. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, elkezdhetjük az ülést. Napirendel kezdjük, megkapták a napirendet. Ha nincsenek további javaslatok, akkor ezt el is fogadhatjuk. Köszönöm szépen. Akkor következnek az elnöki bejelentések. Jó híreim vannak az elején. Nagy remek döntése volt a Nobel Békedíj Bizottságnak, hogy három nőt jelölt eh, a békedíjra, akik nagyon kemény, nehéz körülményeket eh, között dolgoznak. A díjat így, így eh, Ellen Johnson Sirleafnek, Lee Mike Bove kapta Libériában, és Tavakul Karman Jemenben. A libériai kitüntetett az els, egy, első női államfő, aki mindig nagyon erőteljes politikai hangot képviselt, és mivel a civil szférából kaptak hölgyek kitüntetést, akik mi a Charles Taylor is kényszerült visszavonulni. Számunkra itt az Emberi Jogi Bizottságban kétszer találkoztunk libériai és a kongói demokratikus köztársaságból érkező hölgyekkel, akik a társadalom súlyos helyzetéről beszéltek mint például a libériai hosszú háború után, ahol a női lakosság 70%-át eh, érte már valamiféle szexuális zaklatás, eh, Figyelemre méltó még, hogy a harmadik kitüntetett Tavakul Jemenből, Tavakul Karman, olyan hölgy, aki eh, Mohamedán emberi jogi aktivistaként egy, ször, egy női újságírói szervezetet szervezett, és idén januártól kezdve ők mobilizálják a civil tiltakozási mozgalmat. Nagyon reméljük, hogy ezzel a díjjal tovább tudják folytatni munkájukat. Térjünk most rá Azerbajdzsánra. Azt mondták nekem, hogy az e-, azerbajdzsáni emberi jogi ombudsman már velünk van, egy nő, Máj, májusban fogadtunk el állásfoglalást Azerbajdzsánnal kapcsolatban, és Buzek elnök is ellátogatott az országba. Mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy az alapvető jogokat garantálni kell, amelyet továbbra is támadás ér Azerbajdzsánban. Sajnos ezt szóba hoztuk, de a helyzetet azóta azt sem oldották meg. Ebben a hónapban hét ellenzéki aktivista került börtönbe, egy békés tiltakozást követően áprilisban jelenleg 14 emberről van szó, akik politikai okok miatt ülnek börtönben. Támogatjuk Ashton Baronő felhívását, valamint az Európa Tanács főtitkárának felhívását, hogy elítéljük, elítéljük a folyamatos elnyomást. Kína a következő napi rendi pontunk. Szeretném a figyelmüket felhívni arra a helyzetre, amelyben Gauzi Seng emberjogi aktiv, aktivista és jogász 2010 áprilisa óta nem ad életjelet magáról. Levelet írtunk Buzek elnöknek, aki szintén szóba hozta a kérdést akkor, amikor a kínai nagykövettel tárgyalt, de azóta sem történt sok minden. Szeptemberben meghallgattuk egy jelentést, amelyet a felesége készített el, eh, egy New Yorki eh, értekezleten, ahol a hölgy beszámolt eh, a férjének bántalmazásáról és kínzásáról. A következő vita, napi, vitánkat Kínáról december 5-én tartjuk, és majd meglátjuk, hogy akkor addig mi történik vele? this is a case of a person who disappeared. We also uh, see azt is látjuk, hogy a kínai kormány próbálja jogi formába ölteni az erőszakos eltönést a büntetőeljárás ezért lehetővé tenni, tehetni a rendőrségnek, hogy Eh, az így módon eltűnt embereket eh, eh, iránt nyomozást indíthasson, amely szintén rossz lépés. Ukrajna október 11-én az ukrán bíróság a korábbi miniszterelnököt, Julia Timosenkot 7 év börtönbüntetésre ítélte. Buzek elnök sajtónyilatkozatban ítélte el az ítélet politikai jellegét, valamint a jogállamiság szelektív alkalmazását Ukrajnában. Legutoljára Strasbourgban uh, ukrán küldöttség uh, látogatott meg engem, és ők is szóba hozták e, Timosenko asszony esetét, amelyre fel kell hívnom az önök figyelmét is, és beszélnünk kell az, az oroszországi ukránokat érő zaklatásról. Egyiptom, a következő témánk. Fokozódik az erőszak az egyiptomi keresztény kisebbség ellen, amely Kajróban október 9-én eszkalálódott. E, Brunswick elnök elítélte a folyamatos támadásokat. Állásfoglalás is készült, amelyet a következő plenáris ülésen fogunk elfogadni Strasbourgban. Tunéziáról szólva, sokan özök közül elmennek megfigyelni a választásokat következő vasárnap. Egy Albertini úr által vezetett választási megfigyelési küldöttség utazik Tunéziába. Előkészítésként közös megbeszélést tartottunk a DROA és az AFED bizottságokkal eh, november 10-én, hogy tájékoztatást kaphassunk a választásokról. Ez tehát november 10-én történik majd. Eh, Buzek elnök egyetértett, hogy a november 10-i ülésre eljön a DROA ülésére, és eh, beszámol az elnöksége során emberi jogi ügyekben végzett munkáról. Hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy november 23-án Buzek elnök kezdeményezésére nagyszabású konferenciát tartunk a parlamentben, melyre korábbi Szaharov díjazottakat és emberi jogi szakértőket meghívunk, amelyet este egy Szaharov eh, előadás sorozat eh, folytat a Bozárban. Remélem, hogy feljegyezték a dátumot, november 23 tehát. Iránról szólva, a tanács eh, új szankciókról határozott múlt héten. 29 iráni ér vízumtilalom, valamint eszközeinek befagyasztása, tekintve, hogy súlyosan megsértették az emberi jogokat. Ugyanez a helyzet Pasta Yusuf Nadalkani esetében, akit bűnösnek találtak istenkáromlás bűnében, és halálbüntetést kapott. Itt levél, levelet küldünk az irán hatóságoknak ennek befejezésére, és felkérjük Aston Baronőt, hogy adjon ki nyilatkozatot ugyanilyen üzenettel. A tamát, tanács örült a szíriai politikai ellenzék eredményeinek, amely egységes platformot alakít ki a demokratikus értékek és erőszak kerítése érdekében. További szankciókat nem fogadtak el, a tanács következtetései kijelentik, hogy új szankciókra kerülhet sor a következő napokban. E, figyelemmel kísérjük tehát a szíriai eseményeket. Ami a Libanont illeti, a, a, parlament, a parlamentáris küldöttség, az EU libanoni küldöttség október 12-én konzultációkat tartott. Ők meghívták az albizottságnak az elnökét, hogy megvitassák az ország emberi jogi helyzetét. Számos parlamenti képviselő vetott részt. Számomra érdekes volt, hogy még több kérdést ö, ö, hoztak elő, mint mi a magunk részéről. Például mondták, hogy az EU támogatására volna szükség, hogy segítsünk nekik a teljesen túlzsúfolt ö, börtönhelyzettel kapcsolatban, hogy legalább a nemzetközi sztenderdeknek ö, eleget tegyenek. Egyébként a, a, a háziasszonyok, illetve a, a bejárónők elleni visszaélések ellen is szeretnének fellépni. Tehát alapjában véve a nők elleni erőszak az, amit szeretnének eh, eh, javítani. A határukon pedig a fürtős bombákra panaszkodtak, hogy ezek rengeteg pana- eh, szenvedést okoznak. A gyermekmunkával kapcsolatban is problémáik van. Nemzetközi felügyeletet és fellépést szeretnének kapni a magunk részéről felhívjuk a figyelmet a libanoni emberi jogi aktivistákkal történő visszaélésekre. Végezetül pedig tájékoztatnám önöket, hogy volt egy látogatóm, egy ügyvéd, Pilar Noriega, E, a hölgy e, Mexikóból jött, egy emberi jogi aktivista, aki egyúttal e, ügyvéd is. Elmondták, hogy Digna Ochoa, aki ugyancsak ügyvéd volt, tíz évvel ezelőtt holtan találták az irodájában. 2001 októberében volt ez. Az illető nagyon bátran védte az emberi jogokat, nyomozott a tömeges gyilkosságok ügyeiben, ahogy parasztokat, illetve a biogazdálkodókat nagy számban gyilkolták meg. Ezeket a tények, tényeket feltárta, még mielőtt három nap a később holtan találták volna az irodájában. A hatóságok egyébként ezt öngyilkosságnak minősítették, politikai munkáját pedig leszólták, lekicsinyelték, azt mondták, hogy az illető nő egy paranójás. Én emlékszem még, amikor együtt dolgoztunk, emlékszem, mi történt a nővel. Egy ügyvéd jött, aki azt mondta, hogy független ö, nyomozást, független vizsgálatot követelnek, az ügyüket pedig a emberi jogi interamerikai bíróság elé vitték. Mindenképpen hasznos volt, hogy beszéltünk, remélem sikerre járnak majd a kivizsgálási ügyben. Ennyi volt részemről az elnök közleményei című pont. Most pedig elérkeztünk a következő napirendi ponthoz, a töröki emberi jogi helyzet a következő pontunk. Van egy előrehaladási jelentésünk erről a témáról olybá veszem, hogy az érintett szakértők közül mindenki itt van, egyet, illetve kettőt már látok, mindenkinek köszönöm, hogy megjelent. Az Envil 2011-es előrehaladási jelentése török országgal kapcsolatban nagyjából pozitív, hiszen tudomásul vesszük, hogy az emberi jogok területén előreléptek, valamint azt mondjuk ki, hogy a tárgyalásos folyamat a legjobb az előre lépések területén. Amikor Füle biztos e témában egy prezentációt tartott, akkor egyértelművé tette a szándékát, hogy az EU új lendületet adjon a Törökországgal folytatott dialógusnak, hiszen egyre nő a frusztráció, mert nem történik előrelépés. Itt az Emberi Jogi Albizottságban eh, mindig is nagyon összpontosítunk az emberi jogi kérdésekre, nyilván a jó dolgokat figyeljük, de az esetek többségében inkább azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami messze van attól, hogy kielégítő legyen. Ilyen például a szólásszabadság, illetve a kifejezés szabadsága, az előadási jelentés azt mondja, idézem, hogy igaz, hogy az utolsó tíz évben alapvető előrelépés történt, de azért tovább segítségre van szükség ahhoz, hogy itt e területen előrelépés történhessen, tehát a kifejezés szabadsága területén. A jogi keret egyébként még nem ad elég védelmet e tevékenység kapcsán. És nagyon nagy számban emelnek vádat újságírók ellen, Egyébként ez elsősorban olyan ö, újságírókat jelentik, akik keményen kritizálnak például jelentős környezeti projekteket. A PEN, a, az Írók Szövetsége ugyancsak agályát fejezte ki, amiatt, hogy egyre több bírósági pert indítanak kiadók és fordítók ellen, akiket azzal fenyegetnek, hogy börtönbe juttatják őket, hogyha máshol szabadon kiadják a munkáikat. Tavaly az Európai Emberi Jogi Bíróság a legtöbb, legnagyobb számú nem, negatív határozatot adta ki e tekintetben. Egyébként néha egész elképesztőnek tartom a török hatóságok reakcióját. Ugye ők elfogadják az ítéleteket, kimondják, hogy kezelni kell a helyzetet, és a, az ítéleteket végre kell hajtani otthon. Ami pedig a kurd helyzetet illeti, különös tekintettel a polgári lakosságra. A török eh, hadsereg eh, átlépett a határon eh, Észak-Irakban, azaz Kurdisztán déli részén. Ez nagy és komoly aggályra ad okot számunkra, és ezt majd szakértőink részletesebben is el fogják mondani a szír menekültek kérdése is felkerült, ezek Törökországba menekülnek, 7500-nál is több ilyen menekült van, akik egyébként délkelet Törökországban menekültek. Nagyon jó, hogy Törökország jó szomszédságpolitikát folytat, megnyitotta a határait részben iráni menekültek ellen számára, részben a szíriai menekültek számára. Meg kell persze néznünk, ki kell várnunk, hogy hogyan alakul a törökországi helyzet, hiszen ilyen értelemben menekült jogi törvények. Nincsenek, viszont hallottuk olyan esetekről, hogy rosszul bánnak emberekkel, megkínoznak embereket. Úgyhogy a mai nap alkalom arra, hogy megbeszéljük Törökország jelenlegi helyzetét, különös tekintettel a EU bővítés folyamatára jó szakértőink vannak itt. Az egyik közülük Alexandra Kasgránye, aki egyébként a, a horvát bővítési ügyek felelőse, aztán Helen Flotra, aki az EU török delegáció elnök asszonya, utána Emma Sinclair Webb az Emberi Jogi Figyelőszolgálat részéről, valamint Snebnem Korur Fincsáncsi, a kínzások áldozatainak nemzetközi szövetségének az egyik elnökségi tagja, foglalkozik még a sajtószabadság kérdéseivel is egyébként a riporterek határok nélkül képviselőit is meghívtuk, amennyiben ideír a képviselő, akkor ő is felszólalhat. Elsőként Alexandra Kasgrangyének adom meg a szót, és nagyon határozottan kérem, hogy maximum 5 percben is csak a lényegre szorítkozzon. Igen, megpróbáljuk. Tisztelt tagok, szerintem lássunk munkához. Tavaly már ö, adtam egy áttekintést a törökországi emberi jogi helyzetről. 1998-ban született az első ilyen anyag. Ma ö, nem ö, leszek szerteágazó, fókuszálni fogok az utolsó néhány hónapra, az idei év előző időszakára. A 2011. évi előrehaladási jelentést, amint tudják, most adtuk közre. Vannak pozitív és negatív észrevételeink. Először nézzük a jó dolgokat. Alkotmányos fejlődés. A kormány beindította a 2010. évi alkotmánymódosítási csomag végrehajtását. Ezek rendelkezéseket tartalmaznak a joghatóság vonatkozásában, ombudsmanról rendelkeznek, aztán védik a nőkkel szembeni diszkriminációt, azaz védik a nőket a diszkrimináció ellen. A reform módosítás azt jelenti, hogy hogy az alkotmánybíróság olyan bővített jogi keretekkel rendelkeznek, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. Ez egyébként összhangban van az EU sztenderdekkel, és a Velencei Bizottság megállapításait figyelembe vették a módosításoknál. Az alkotmány módosítás azonban nem elég ahhoz, hogy teljes mértékben kiváltsák az 1982. évi katonai alkotmányt. Ennek a kiváltása, leváltása jelenleg is folyamatban van. A 2011. évi júniusi választások során előrelépés történt ez ügyben. Az új alkotmányjal kapcsolatban a kormány az ellenzék és a polgári lakosság elfogadta ezt az új alkotmányozási folyamatot, amely most kezdődik. A kormány alkotmányjogászokat vont be a folyamatba, elkezdtek, beindítottak egy a köz számára hozzáférhető internetes weboldalat. Az érintett négy parlamenti pártot felkérték, hogy a, a szövegezési bizottságba delegáljanak tagokat. Aztán a katonai és a biztonsági erők területén is láttunk pozitív lépéseket tavaly. A biztonsági erők polgári kontrollját megkonszolidálta az, hogy ugyancsak polgári ellenőrzés alá rendelték a katonai kiadások ellenőrzését, illetve a polgári joghatóság vonatkozik én már a török katonai bíróság intézkedéseire. A kínzás elleni ENSZ protokollt ratifikálták Törökországban, és ez ugyancsak jelentős lendületet adott a trialógusnak. A vagyoni jogokkal kapcsolatban pedig 1936 óta koboztak el különféle vagyontárgyakat, vagyoni eszközöket. Ezekkel kapcsolatban megkezdődött egyfajta pozitív lépés, előrelépés tapasztalható az emberi jogok, illetve a kisebbségek védelme területén is. Nagyon sok van még az alapvető emberi jogok területén. Nézzük, hogy milyen negatív fejleményeket tapasztaltunk. A bizottság jelentése különös figyelmet szentelt a kifejezés szabadságának, illetve a média szabadságának. Törökországban, ahogy mondtuk, a jog keretei nincsenek összhangban az EU sztenderdekkel. Nem garantálják megfelelően a kifejezés, a szólás szabadságát, az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogával sincs összhangba a török helyzet. A különféle módosításokat kell majd életbe léptetni a büntető törvénykönyv, illetve a médiával kapcsolatos jogszabályok területén. Nagyon magas számú az újságírók, akadémiai tudósok, illetve emberjogi aktivisták ellen indított perek száma. E területén egyébként sokszor láttuk, hogy betiltanak különféle internetes weboldalakat, ez is aggasztó. Még egy terület, amit figyelni kell, az délkelet a délkelet Törökországban látjuk, hogy az emberi jogokat áldozatul dobják a terrorizmus elleni harc szükségletei szerint. Különféle megválasztott politikusokat, emberi jogi harcosokat bebörtönöznek. Ami pedig a nőt, nőket illeti, igaz, hogy a jogszabályok, amelyek garantálják a nemek egyenlőségét és a nők jogait, mégis a gyakorlat ezzel nincs teljesen összhangban. Jó néhány területen nőtt a nők részaránya 9-ről 14 százalékra a legutolsó választás óta. Tehát 9-ről 14 százalékra de a, a foglalkoztatásban, az oktatásban, és például a kierőszakolt házasságkötések területén is még további javításokra van szükség. Fontos, hogy Törökország teljes jogkövetés felé menjen el. Mindenképpen arra van szükség, hogy a demokráciát, a a jogállamiság szabályaival támaszták alá. Akkor még csak befejezésként azt mondom el, hogy a 23-as fejezet az alapjogok, illetve a joghatósággal kapcsolatos jogok kérdése még továbbra is a tanács előtt van. Itt valós és következetes üzeneteket kell majd kibocsátanunk ezt kössük a csatlakozáshoz, ez legyen egy előfeltétel, és végiggyűjt Törökországban az emberi jogok helyzetét. Köszönöm szépen, és a vita során megtörténhet majd, hogy ön megjegyzéseket, kérdéseket kap, és akkor majd elmondhatja azt, amit most nem sikerült. Következő előadónk Helen Flotr, az EU Törökországi Ködöttség Köszönöm szépen, elnök asszony. Előbb el kell majd mennem, ugyanis a Lébe szakbizottságban szavaznak az egyik e- állásfoglalásról, amelynek én is szerzője vagyok, erről nem tudok lemaradni, fontos, hogy ott legyek. Néhány érvelést szeretnék említeni, illetve érvet, amelyek a politikai kontextussal függnek össze, nem szeretném eh, megismételni azt, ami már elhangzott, illetve elmondani azt, amit majd az utánam szólók is elmondanak. Nagyon nagyok az elvárások, ezt tudjuk, ami az emberjogi helyzetet és a demokráciát illeti, illetve a helyzet javulását. Szeretném elmondani, hogy tavaly az albizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel júniusban. Az AKC-nak Az AKP nagyon nagy győzelmet aratott, úgy tűnik, hogy továbbra is ez a domináns párt, még akkor is, hogyha a nemzetgyűlésben a többség nem teszi lehetővé a párt számára, hogy egyedül néhány reformról döntsön. Az AKP ugyanis nem lépte túl a 330 képviselő küszöbét, ez rendkívül fontos lenne a politikai reformok végrehajtása szempontjából. Ez nagymértékben befolyásolja a politikai párbeszéd minőségét, illetve az esetleges konszenzus keresést is. Az új alkotmány kidolgozása egy adhok bizottság létrehozása tekintetében azt irányozná elő, hogy három tag venne részt ebben a szakbizottságban ö, politikai pártonként. Kérdés, hogy minden párt képviselteti -e majd magát, amelynek sikerült átlépni az egyszázalékos küszöböt. A civil társadalom képviselői is részt vehennek ebben a munkában majd. Láthatjuk tehát, hogy a konszenzus keresés szempontjából mindez elengedhetetlen. A polarizáció a társadalmon belül rendkívül nagy akadályokat jelent a demokratikus reformok számára. Igaz ez az emberi jogok területére is. Az új alkotmány tartalma, valamint az elfogadás folyamata rendkívül fontos lesz majd a következő időszakra nézve, ami az emberi jogi reformokat illeti. Gondolok itt különösen a kurd kérdésre. Úgy tűnik, hogy Bizonyos tekintetben a katonai célkitűzések állnak jelenleg előtérben, és hogy a PKK ismételt támadásai határozzák meg az előrelépés vagy a visszalépés sebességét a politikai területen. Ez azt jelenti, hogy ami az állampolgárság definícióját, a decentralizációt jelenti a helyi hatáskörök növelését, a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását. Mindezen kérdéseket az új alkotmány keretein belül meg kell tárgyalni, meg kell határozni, ami döntő hatással lesz az ország délkeleti részére, főként a kurd kérdésre is, illetve annak kezelésére. Mindenki tudja, hogy nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez a gazdasági, kulturális, civil és politikai vetülete a jelenlegi helyzetnek. Még akkor is, hogyha ma egy biztonságpolitikai tényező is befolyásolja mindezen kérdéseket. A civil társadalom általi kontroll kérdése döntő jelentőségű, ezt a szakbizottság is hangsúlyozta. Nem beszélhetünk decentralizált Törökországról, megnövelt helyi hatáskörökkel és erősebb emberi jogokkal, miközben a katonaság is ugyanolyan erős marad, mint eddig volt. Ez egyszerűen nem lehetséges. De közben ugye azt is látnunk kell, hogy a tábornokok fele jelenleg börtönben ül, mert fennáll az a gyanú, hogy meg akarták buktatni a jelenlegi rezsimet, Az eljárások közül, a bírósági eljárások közül sok még nem vette kezdetét. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jelenlegi rezsim eltúlozza a helyzetet, ami a tábornokok fogvatartását illeti. Jelentős javulásokra lenne szükség az igazságügyi területen, a szeptemberi alkotmánycsomagban megfogalmazott reformokat mind-mind meg kell valósítani, annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet tisztázni lehessen. Ami a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, az Európai Parlament itt vezető szerepet játszik, nem szeretném ezt ismét elmondani. Úgy döntöttünk, hogy egy adhok delegációt hozunk létre e célból. Annak érdekében, hogy a tevékenységeinket tovább kialakíthassuk, és az Európai Parlament is részt vehessen a folyamatokban, és hogy megfogalmazhassa, hogy mely területeken kell reformokat végrehajtani. Ami a terrorizmus elleni törvényeket illeti, mindez katasztrofális hatással van számos aktivistára és többek között az újságírókra is. Elegendő, hogy az ember a kurdok jogaiért küzdő küzdő tiltakozásról tudósítson, és már is börtönbe kerülhet az ember ezen törvények értelmében. Ami a nők helyzetét illeti, pozitívan értékelendő, hogy a nők elleni erőszak most már egy olyan téma, amelyel a közni, köz, vélemény is foglalkozik, eddig ugyanis tabu téma volt ez a kérdés. Az újságok cikkeznek most már a témáról, láthatóvá vált a téma, és az nők jogainak kérdése, valamint a nők elleni erőszak is egyre inkább a figyelem homlok terébe került. 23-as, 24-es fejezet Az Európai Unió egyenlőre még habozik, hogy a csatlakozási politika keretén belül bizonyos eszközöket hasznosítson a reformok előmozdítása érdekében. A 23-as, 24-es fejezet tartozik ide, alapvető szabadságjogok, belügyek, igazságügy, ezeket nem nyitják meg egyenlőre, éppen azért, mert a tárgyalásokat egyenlőre befagyasztották, két-három további fejezet megnyitása lehetséges. Nagyra értékelem Füle biztos úr erőfeszítéseit, hogy egy pozitív ütemtermet dolgozzanak ki a török hatóságokkal együtt, annak érdekében, hogy folytatni tudják a tárgyalásokat, és ezáltal néhány politikai korlát is kikerüljön az útból, és gyorsabb lehessen az előrehaladás. Az Európai Bizottság tehát nagymértékben síkra száll a tárgyalások előkészítéséért. Úgy gondolom, hogy ez a szerepvállalás a jelenlegi politikai helyzetet tekintve rendkívül fontos. Sajnos most el kell mennem, elnézést kérek az előadóktól, meghívattaktól, de tud, tájékoztatni fognak engem majd az itt elhangzottakról. Köszönöm. Köszönjük Ellen Flottnak a beszámolást. Emma Sinclair web következik a Human Rights Watch intézettől. Azzal szeretném kezdeni, hogy röviden beszámolok az előadási jelentésről. Egyetem beszámol a bírósági reformot illető aggodalmakról, valamint a tisztességes eljárással kapcsolatos problémákról, valamint a szólásszabadságról. Van más kérdés is sok, de a legfontosabbakat emeltem most ki. Szeretnék még a hadsereg civil felügyeletéről beszélni. Az előrehaladási jelentés idén nagyon konstruktív alapot szolgáltat, amelyre építhetjük a reformokat. Remélhetjük, hogy minden, pártó, minden párt, az EU és Törökország is megszívleli ezeket a következtetéseket, és ezek alapján próbál intézkedni, hogy átalakíthassa a bíróságok szólásszabadság és a tisztességes eljárások rendszerét. Az előrehaladási jelentés ezért hasznos kapaszkodókat szolgáltat arra nézvés, hogy mit kell a jog, jogszabályi alkotásokban eh, megváltoz, megváltoztatni a eh, büntetőjogban, valamint eh, a tisztességes eljárások, az előzetes fogatartás, a titok, tit, titkosítások rendelkezései, valamint a az óvadék lehetőségének hiánya illető problémákkal kapcsolatban. Ezek jelentős problémák Törökországban, és több ezer embert érintenek ma. Azért, hogy hasznos legyen a, ez a dokumentum, ezt át kell tekinteni a törökországi delegációnak, a DROA-nak és nagyon sok egyéb EU intézménynek is. Emellett meg kell azt jegyeznünk, hogy nagyon sok EU tagállam um, a saját befolyását, befolyását azáltal, hogy ellenséges Törökországgal szemben e, emberi jogi szempontból nem igazán segíti ez az emberi jogi reformokat Törökországban másfelől. Hogyha Törökországhoz fordulunk, Törökország nagyon sok erőt koncentrál kül külpolitikájára, de nem foglalkozik eléggé e, a belügyi reformokkal bátorító azt látni, hogy Törökország foglalkozik az e ügyekkel és igyekszik belügyi reformaival megfelelni az EU elvárásainak. Azt is nagyon öröm látni, hogy az igazságügyi minisztériumban létrejött egy osztály, amely az Európai Bíróság Törökországgal kapcsolatos intézkedéseit valósítja meg, hiszen ez korábban éveken keresztül hiányzott az Európai Bíróság ítéletekkel kapcsolatban. Ez eh, ugyanez érint, eh, vonatkozik eh, a biztonsági erők által elkövetett jogsértésekre, szólásszabadságra, olyan területekre, ahol korábban nem sikerült az Európai Bíróság döntéseit megvalósítani. Oly alkotmányra van szükség, ahogy ezt több párt is elmondta, egyetértés van Törökországban is ez ügyben. Hatékony alkotmányozásra van szükség minden párt részéről, és a, a társadalom egészét bevonva is. A leg, legnagyobb fenyegetettség ebben a folyamatban jelenleg az, hogy letörik a kurd párt, a béke és demokrácia párt erejét, amelyet, a, amelyet 36 képviselővel választottak be a parlamentbe. Ennek a pártnak a letörése és helyi képviselőinek elfolytása már nagyon sok száz embert érint, sokan vannak már előzetesben, azon vádak alapján, hogy ennek a párnak a tagjai, a kurd közösségek uniójának tagja a vád, mivel több száz hivatalnokot vádolnak azzal, hogy ennek a kurd szervezetnek a tagjai, amelyet az EU terrorista szervezetként tart nyilván, nagyon problémás akkor, hogyha egy új alkotmányt akarunk kialakítani a politikai párbeszéd fényében. Szeretném elismerni ennek a negatív hangulatnak a hatását, folyamatos támadásra kérik ezek a pártot, de hadd beszéljek egy dolog, dologról, ami a párt visszaszorítását mögött van, ez pedig a ter, terrorizmus ellenes törvények problémája, amelyet az előrehaladási jelentés is említ. A terrorizmus széles körű meghatározása mellett nagyon sok ember semmit sem tett, amelyet terrorizmusnak lehetne nevezni, ennek ellenére terrorizmus vágyával illeték őket, és ez nagyon problémás kérdés, akkor, amikor azon közvetlen beavatkozást tesz lehetővé a török kormány, a jogszabályokat pontosabbá kell tenni, meg kell szabadulni attól a rendszertől, amely diszkriminatív a jogszolgáltatáson belül. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy jelentős a rendőri hatalom Eh, amely kockán forog, eh, nagyon sok eh, hónapra mindenféle indoklás nélkül letartóztatnak embereket csak gyanú alapján azért, hogy ezeket a lépéseket legitimizálják. Röviden szeretném elmondani, hogy az előrehaladási jelentés rámutat különböző terrorizmus ellenes jogszabályokra, a 6-as, 7-es cikkre is, valamint a büntető jog egyes rendelkezései, vagy amit a terrorista szervezet tagjairól szóró rendelkezésekre, amelyeket módosítani kell. A családjogi törvény sem eléggé valósítják meg, ezt felül kell vizsgálni, nem igazán fedi le a nőjogokat, a nők rendőri védelmét nem igazán valósítják meg. A bérügyminiszter felvállalta, hogy felülvizsgálja ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Emma Sinclair Webnek, aki nagyon részletes beszámolót adott, és kitért a kult kérdésre is. Következő eladunk Szebnem Korul Fincsacsi asszony. Parancsoljon! Thanks for the opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom a véleményünket önökkel a török előrehaladással kapcsolatban, és köszönjük az előadási jelentést is, amely egyébként tartalmazza a fő területeket, és rámutat arra is, hogy hol van szükség további felülvizsgálatra. Törökország nagyra tartja az emberi jogok területén tapasztalható átfogó reformokat. Ez igaz a <clears throat> jogalkotásra is, azonban el kell mondani, hogy vannak aggájaink a nemzeti megelőző mechanizmussal kapcsolatban. Itt nincs elégséges együttműködés a polgári társadalommal, nem tudjuk, hogy a nemzeti prevenciós mechanizmus mennyire független. Az utolsó ö, prevenciós mechanizmusra foglalkozó ö, anyag tervezete alapján komoly aggájaink vannak. Például ö, ö, aggaszt bennünket, hogy a kínzásokkal kapcsolatos zéró toleranciára vonatkozó jogszabály nem valósult meg az utolsó nyolc év alatt. Úgy gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy a kínzások folytatódnak a mai napig is. Az emberi jogi alapnak számait ö, osztom meg önökkel. 2010-ben 363 ö, ö, ember folyamodott hozzánk, és az utolsó néhány hónapban 419 ilyen megkeresés érkezett hozzánk, és tudhatják, hogy ugye nem mindenkiről van szó, mert nem minden kínzás áldozata akar valamiféle jóvátételt vagy kárpótlást. Az állítások szerint az utolsó 9 hónapban 717-es 717 kínzási eset történt, láthatjuk, hogy a kínzás a, a fogvatartásnak az úgynevezett nem hivatalos helyszínein is folytatódik. Ez ideértve a rendőrség járműveit, az utcákat, vagy a rendőr őrsöket is. Az erőszakot aránytalan mértékben alkalmazzák, de még csak ezt sem mondhatjuk így, hanem az erőszakot szándékosan használják azon felekkel szemben, akik demonstrálnak. Voltak a legutóbbi időben események, egy tanárt egy tanár azért halt meg, mert túlzott mértékben használták vele szembe a bors sprayt. Vannak ilyen eszközök, amelyeket azonban más módon kell alkalmazni aztán voltak olyan emberek, akik a gázbombáknak a, a tartályai miatt haltak meg. E, ezek a legutóbbi időkben következtek be. Szeretnénk még további számokat mondani. Ezek a mi e, felméréseink alapján születtek. 5 ezer, 25 ezer e, esetet vizsgáltunk meg egy évben fogva, fogvatartások során, illetve vagy a fogvatartás előtt, illetve alatt. E, az orvosi vizsgálatok alapján 1248 e, esetben történt sérülés a rendőrségi gépjárműveken belül. Szerintem ez egy elég magas szám, hiszen ez gyakorlatilag az összes eseteknek az 5 százaléka. Az egyik probléma, az, hogy igazából nincs független és hatékony kivizsgálás az állítólagos kínzások esetén vannak felfüggesztett ítéletek. Ez egyébként hozzájárul a hatóságok sérthetetlenségének a mítoszához. Volt 200 a 256-os cikk a, kerül alkalmazásra a 94, illetve a 95-ös cikk helyett. Ezek közvetlenül vonatkoznak a kínzásokra. Nagyon kevés a bizonyíték, az ügyészek és a bírák egyébként továbbra is csak olyan bizonyítékokat fogadnak el, amelyet valamilyen független kriminalisztikai intézmény szolgáltatott. Nagyon remény, reményt keltő volt, hogy orvosokat, jogászokat és orvosok és bírákat képeztek ki. Azonban a dolognak nem volt folytatása. Az ilyen eh, zavaros ítéleteket nem követték utólag figyelemmel. Tehát egy, egyrészt voltak tréningek, másrészt azonban eh, nem tudjuk, hogy mi történt a kiképzés az oktatás után. Törökországban szükség volna ilyen utólagos vizsgálatra, mert hiszen csak ezzel lehetne megállapítani a tovább lépést. Vannak olyan vádemelések, amelyek megfélemlítik az embereket. Az ilyen jellegű esetek az utóbbi évben jelentős növekedést mutattak, fenyegetés van az emberekkel szemben. A 256-os cikk köztisztviselő elleni erőszak vagy fenyegetés. Manapság erre való hivatkozással szoktak fádakat emelni. Aztán a 125-ös cikk a rendőrség hírnevének csorbítása. A 125-ös cikk június 25-én különféle transzperesek jelentek meg az utcákon, a, a transzparenseken a kínzások áldozatait ö, soroltuk fel. Most vádat emelnek ellenünk, mert csorbítjuk a rendőrség jó hírnevét. Részemről ezeket szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elnök. Köszönöm szépen, és az is jó, hogy tudjuk, hogy az ilyen szervezetek, mint például az Emberi Jogi Alapítvány továbbra is folytatja a munkáit, munkáját, Ugye korábban a kínzás az ö, szélesebb körben zajlott, manapság is vannak esetek, tehát tovább kell dolgozni, hogy e a, a bűnözésnek ezt a formáját legyőzhessük. A következő ö, észrevételem, hogy az összes ö, felszólalót ö, hallottuk, Koka asszony az első hozzászólónk. Mindenkinek köszönöm, és az összes nagyon érdekes ö, előadást is ö, köszönjük kaptunk egy képet a török emberi jogi helyzetről. Én az ország nőivel kapcsolatos. Múlt héten láttam egy fotót egy újságban. Egy nőt láttunk, akit leszúrt a férje. Ezt egy, ez heves vitát robbantott ki Törökországban. Voltak, akik valamilyen gazdasági motivációt láttak mögötte, Ugyanakkor kiderült, hogy ez a fajta jelenség Törökországban nagyon gyakori. Felszólították a szerkesztőt, hogy felelős magatartást tanúsítsanak, illetve kérték, hogy mondjon le az újság szerkesztője. Nem tudom, hogy az asszony, illetve a család, az érintettek tiltakoztak-e szeretném tudni a vélemény, véleményüket, valamint szeretnék tudni a családon belüli erőszakkal kapcsolatos véleményükre is. Kicsit megdöbbentettek a von, vonatkozó statisztikák. Ebből az derül ki, hogy naponta több mint öt nő hal meg, illetve rengetegen megsérülnek családi erőszak, illetve a családon belüli erőszakos cselekmények miatt az asszonyok egyébként nem akarnak panaszt tenni. Ez ellen elég hatalmas problémával állunk szemben. Először is azt hiszem úgy kellene definiálnunk ezt a kérdést, mint Törökország előtt az egyik legjelentősebb kihívást. Másik kérdés, hogyan tudunk mi segíteni? A törökországi intézményi kapacitás nem elégséges, összesen hét intézet van a teljes török lakosság meg 75 millió körül van. A helyi hatóságok és érintett szervek egyébként azt szokták mondani a nőknek, hogy oldják meg a problémáikat családon belül. Mindenképpen további képzést kellene adni a tisztségviselőknek, akik az áldozatokkal foglalkoznak. Ahogy hallottuk, van egy új jogszabály, ennek ez lett volna a célja, de úgy látszik, hogy az ellenőrzést továbbra sem tudjuk, gyakor, tudják gyakorolni. Szeretném tudni, hogy ennek a jogszabálytervezetnek jogszabály tervezettel kapcsolatban mi a véleményük a nők védelmével kapcsolatban? Kopalszony konkrétan valamelyik előadóhoz címezte a kérdését, vagy általánosságban? Papadopoulos asszony, köszönöm, rövidre fogom, mert nekem is el kell mennem szavazni a Libe szakbizottságba, és elnézést is kérek. Felteszem a kérdésemet, és megkérek majd valakit, hogy számoljon be a válaszról. Teljesen egyetértek az itt megvitatott kérdésekkel, különösen azzal, hogy az Európai Emberjogi Bíróság um, hivatkozott a ciprusi Veszasztekik eh, esetre. Az Európai Bizottság eh, a ciprusi hiányzó, eltűnt személyek kérdésével foglalkozott. A görög ciprióták továbbra sem kaptak választ a az Észak-Ciprus 37 éves elfoglalása után. Szeretném, hogyha az előadók erről is beszélnének. Mi a helyzet az eltűnt emberekkel Cipruson? Mi a helyzet a, a, a hontalanok helyzetével? És a jelentés egyetemen megfogalmazza, hogy Törökország megsérti, megsérti e, a Törökországon belüli kisebbségek jogait, nem írták alá az Európa Tanács keretegyezményét a kisebbségek védelméről. E, figyelem az arra, hogy mit tesz e, Törökország az én országommal, hogy a török kisebbség védelmében megszállta országom egy részét. A kérdésem az, hogy vajon Törökország ha nem írja alá az Európa Tanács keretegyezményét a e, saját kisebbségeinek védelméről a saját országán belül, akkor miért követel két államot Cipruson azért, hogy a török e, ciprióták jogait védhesse? És végül az Európa Tanács egy menedéket próbált létrehozni nők számára. Minden 75 e, ezer ember esre lebontva. A Böszkur jelentésben, amelyet a női jogi Bizottságban mutattak be múlt héten, azt, azt olvassuk, hogy a menedékek száma nagyon-nagyon kevés, erről is kérek szépen valamiféle magyarázatot. Elége ilyen kevés menedék, ilyen sok nő számára, akiket bántalmaztak családjukban, vagy más bűncselekmény érte őket. Elnök, köszönöm szépen. Át kell mennem a Libe szakbizottságba, de majd meghallgatom a választ. Köszönöm szépen, elnök. Um, a mai ülést követhetik az interneten is és videón is. Matir úr következik. Um, yeah, have... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ijesztő dolgokról hallhattunk, ami Törökországot illeti. Azt hiszem, rossz irányba mennek a dolgok. Az én pártom Hollandiában már évek óta figyelmeztet a helyzetre, és azt hangoztatja, hogy nem szabad Európába beengedni ezt az országot, ott valóban a rossz irányba mennek a dolgok, de szeretném felrázni a kollégáimat is. Törökország nyilvánvalóan igyekszik kedveskedni Európának annak kedve, kedvében járni. Évek óta Ciprus egy részét megszállás alatt tartja, és Európa nem tesz semmit. Kérdezem a kollégákat, hogy nem érkezett el az ideje annak, hogy azt mondjuk Törökországnak, hogy állítsátok le tárgyalásokat. Nem kapnak eurómilliárdokat sem az európai adófizetőktől. Törökországot ki kellene zárni a NATO-ból. Úgy gondolom, hogy a kollégák nem látják világosan a helyzetet. Beszélünk itt a problémákról, de senki sem mondja ki hangosan azt, amit gondol. Európa gyakorlatilag egy fogatlan tégrés. Kérem a kollégákat, tegyenek végre valamit. Törökországot nyomás alá kell helyeznünk, hiszen a török kereskedelemre kiróhatunk ugyan szankciókat, de hát ezt mégsem tesszük meg úgy gondolom, hogy sokkal szigorúban és koherensebben kellene fellépnünk. Köszönöm szépen. Vessia asszony következik. Oui. Parler de la situation en, en Turquie et... Nos, ami a törökországi helyzetet illeti, hogyha erről beszélünk, gyakran problémákba ütközünk, nagyon sok az előítélet, és gyakran nem ártana objektíven elemezni a helyzetet. Azt gondolom fontos volna, hogy a múlt hibáit ne ismételjük meg. A lényeges pont mindig az, hogy a különböző jogszabályokat megvalósítsuk, de sokszor megfeledkezünk a realitásokról, arról, ami valóban történik. Nagyon sok szakszervezet és újságíró és ellenzéki politikus tartozik azok körébe, akiket fogva tartanak. Azok tartanak ide, tartoznak ide, akik kritizálni, bírálni merészelik a reformokat, őket bírósági eljárásnak vetik alá, és elnyomást gyakorolnak velük szemben, elnyomják őket. Ezen a téren többnek, több mindennek kellene történnie. Ami június óta történik, ha megnézzük a kord ellenzéket, hát ez valóban elfogadhatatlan helyzet. Nem tudom, hogy a rendelkezésemre álló számadatok valósak-e, de állítólag 1300 kordot tartanak fogva, és a letartóztatások jelenleg is folytatódnak. Júliusban Törökország katonai úton avatkozott be Irán kurd lakta területein. A kurd lakosság gyakorlatilag keresztűzbe került. Irakban. Irakban elnézést javítja magát a felszólaló. Irakról van szó. A kurd lakosság gyakorlatilag keresztűzbe került, egyrészt Irán, másrészt pedig Törökország részéről. Ezzel kapcsolatosan semmit nem hallhatunk, senki nem ítélte el ezt a katonai műveletet, ahol nagyon sok civil és mindenek előtt gyermek veszítette életét. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Különösen, hogyha látjuk, hogyha a tagállamaink részéről bizonyos miniszterek elutaznak Törökországba, hogy kapcsolatokat építsenek ki az ottani kormányjal. Elpolitizálgatnak ott helyben. Miközben a kurdok védelemre szorulnának, az Európai Unió részéről a kort kisebbség védelmét komolyabban kell vennünk itt a szakbizottságban is. Könnyű szép dolgokat mondani, megmaradni a szavak szintjén, ami a kisebbségek védelmét illeti, de mindezt meg is kell valósítani, és felelősséget kell vállalnunk érte. Köszönöm. Köszönöm szépen, Versasszony. Szeretnék szólni a nők helyzetéről, hiszen ott valóban egy súlyos problémával szembesülünk, ami a nők helyzetét illeti. Rendkívül fontos, hogy egy objektív képet alakítsunk ki, újra és újra egy erős iszlamizálódásról hallani, lehet, hogy az AKP egy iszlám-muszlim párt példája, de hát meg kellene nézni a tényeket is, különös tekintettel a nők helyzetére. Köszönöm, Vesé asszony, és Sárke asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Visszhangozni szeretném azt, hogy a csatlakozási folyamat, folyamat nagyon jó eszköz az emberi jogok fejlesztésére Törökországban, és ezt a lehető legjobban ki kell használnunk. Örülök annak, hogy Füle biztos hangsúlyozta a jelentésben a sajtószabadságot, valamint a jogállamiságot, megjegyzésem ehhez kapcsolódik, hiszen nagyon sokat beszéltek erről már az előadók is. Széles, te, széles megközelítésben nagyon-nagyon gyors reform folyamat zajlik, amelyben a jog és a jog alkalmazás megvaló, megvalósítása nem, nem sokban különbözik a törvény szövegétől. Hosszú időbe telik az, hogy a, hogy a jogszabályok eljussanak a rendőrjárőrök szintjére, és erre nagyon oda kell figyelnünk. Szeretnék rávilágítani az újságírók és a sajtó, valamint az internet szabadság kérdésére, amelyet régen figyelek már Törökországban, amely fontos kérdés EU-ban és más országokban is. mi, miután itt az EU-ban néhányan szóba hoztuk a török sajtószabadság hiányát, a kormány kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy a betör, bebörtönzött újságírók terrorista tevékenység miatt kerültek börtönbe, és nem sajtószabadság gyakorlása miatt. Ezt szerintem még be kéne bizonyítani. Ez egy fontos észrevétel. És bármiért is tartóztatták rá ezt a rengeteg újságírót, tagadhatatlan ennek a elfolytó hatása az újságírásra és a társadalomra nézve is, a civil társadalomra és a tudósokra nézve is. A lehallgatásokat is megemlítették, meg kell ezt vizsgálnunk. Nagyon sok embert úgy vetetek börtönbe, hogy vádat sem emeltek ellenük, nem tudják, hogy miért vannak ott. Ha azt látjuk, hogy a terrorizmus vagy az ellenterrorizmus törvényeit megsérték, az nagyon ö, fi, nagy figyelemmel kell kísérnünk a kapcsolatban. Általában remélem, hogy az előrehaladási jelentés, amelyet majd áttekintenek az AFED-ben is, koncentrálni fog a jogállamiság fontosságára, a eljárásrendelre, a kormányzásra, valamint a hatalmak különválasztására. Törökország hatalmas gazdasági fejlődést tapasztal, a e, régiójában vezető szerepet nyert, és remélem, hogy sokkal több e, kritikus vitát kell tartanunk, hiszen Eh, európai szemszögből meg eh, tudunk nekik segíteni, de az lenne a legjobb, hogyha eh, ezt a kritikai érvényű vitát Törökországon belül folytathatnák le az alkotmányos reformról, és ebben aktív szerepet kell vállalni a civil társadalomnak is. Ami a menekültek kérdését illeti, és aztán be is fejezem, nagyon fontos elismerni, azt a szerepet, amely, e, amelyet Törökország vállal az Iránból és Szíriából és Afganisztánból érkező menekültek ellátásában. Az ENSZ menekültügyi szervezete e, nyújtja a menedéket ezeknek az embereknek, és az EU e, az ENSZ menekültügyi szervezetének költségvetésének a felét állja. Meg kell néznünk, hogy vajon az EU fokozhatja erőfeszítését a koordináció terén, és hogy alkalmi segítséget is tudna nyújtani a török hatóságoknak, hiszen lehet, hogy kapacitás problémáik lesznek akkor, hogyha ennyi ember érkezik, aki kínzások, gyilkosságok elől menekült Törökországba a szomszédból. Azt meg kell vizsgálnunk a menekültek biztonságát is egyfelől, menedéket kapnak Törökországban, azt is látjuk, hogy az iráni határ három hónapja nyitva van, és eh, Szíriába is vízum nélkül lehet elutazni. Ezért eh, nagyon kicsi a távolság a menekült, eh, menekültek eredete és a menedék hely, helyek között. Zaklatnak embereket Törökországban, akik Szíriából menekültek oda, és nemrégiben egy diszidens szír tábornokról is hallottunk, aki um, egy magasrangú katonatisztről, aki Szíriából menekült, majd valahogy visszajutatták Szíriába, Törökországba, és ott valószínűleg megkín, megkínozták. Ezt a gyakorlatot, Szíria és Irán gyakorlatát jobban meg kell vizsgálnunk, és segíteni kéne Törökországnak, hogy ezeket a menekülteket biztonságosan befogadhassa elnök. Most megadom a szót három szakértőnknek. Elnézést kérek. Féle Péphoz kért szót. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Röviden szeretnék szólni az emberi jogokról, ami a haladási jelentést illeti. Egy konkrét kérdést szeretnék intézni a bizottság képviselőjéhez. Sinclair asszony ugyanis részletesen elmondta, hogy hogyan is fest a kurdok helyzete jelenleg, illetve hogyan alakult az elmúlt években a kurdok helyzete. Elmondta azt is, hogy mindenki, aki egy kurdbarát párton belül politikai szerepet vállal, vagy aki üldöztetés áldozata lesz, vagy akit letartóztatnak, azt megfosztják emberi jogaitól. Ezért nagyon fontos hogy a politikai pártokkal kapcsolatos törvények változzanak, de a terrorizmus elleni harcra vonatkozó törvényeket is módosítani kell. Azt látom azonban, hogy az Európai Bizottság minden évben követeli mindezeket a haladási jelentésekben, de mindeközben semmi nem történik, és amikor azt mondom, hogy semmi, valóban úgy értem, hogy semmi nem történik. A bizottság emellett explicit módon el kell, hogy ismerje, hogy párbeszédre van szükség a kordokkal, amelyet meg kell szervezni megfelelő módon, és ahol minden szereplőnek részt kell venni a párbeszédben. Évről évre látjuk, hogy a kormány egyre szigorúbban bánik a kordokkal, a jelentésben benne áll, hogy nincs is politikai akarat a kurd kérdés megoldására. a legmagasabb szinteken is mindenki, még Európában is azt gondolja, hogy egy békés megoldás csak akkor lehetséges, ha létrejön ez a párbeszéd. Ezért szeretném kérdezni az Európai Bizottságot, hogy a jövő évben mit szándékozik tenni. Gondolja-e, hogy lesznek előrelépések ezen a téren, és hogy valóban közelebb jutunk a kurd kérdés megoldásához, vagy pedig újra és újra azt szerepeltetik majd ismét a jelentésben, hogy a törvényeket módosítani kell. Vannak kisebb változások, ami a nyelvhasználatot illeti például, de azt gondolom ez nem elég. Köszönöm. Very much. Köszönöm Pépot Rengeteg kérdést hallottunk. E, vannak köztük nyilatkozatok is, de a kérdésekkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ezek elsőszor, elsősorban a törökországi kurdokkal foglalkoznak, a nők elleni erőszakkal és a sajtószabadsággal. Papadopoló asszony eh, kérdést tett föl továbbá a kisebbségek helyzetét illetően, valamint a ciprusi eltűnt személyek életet illetően. Matlén asszony ön nem igazán fejtette ki véleményét az, e- a szakértőknek, inkább pártja véleményét fejtette ki, amiről nem kéne tárgyalnunk, hiszen erről különféle vélemények hangozhatnak el. Ez az ön pártjának vélemény, amelyet valószínűleg nem osztunk a parlamentben nagyon sokan. Most elnézést az ön nevét nem tudom kiolvasni, a török emberi jogi alapítvány képviselőjét kérem, hogy röviden válaszoljon az elhangzottakra. Én a nők helyzetéről szeretnék beszélni, hiszen E, igazságügyi orvos szakértőként nagyon sokat foglalkozom e, családon belüli előszakkal. Szeretném e, jelezni, hogy a jogszabályi változtatások nagyon ígéretesek a nők helyzetét illetően Törökországban. A menedékek, menedékhelyek száma nagyon kevés valóban, és ezt tudják a családtagok is ezek a, ezeket a nőket a a menedéken belül is zaklathatják, megölhetik, bántalmazhatják, ez a legnagyobb probléma. A jogszabályi reformok megvalósítása is problematikus Törökországban. Nem túl könnyű, hiszen nagyon sok reform volt már rövid időn belül, és annak érdekében, hogy ezt megvalósíthassuk, pers jó perspektívára van szükség, ami viszont időt igényel. Hozzá kell tennem, hogy az iszlamizáció nak semmi köze nincs a nők jogaihoz Törökországban, pont fordítva, diszkrimináció történt az iszlám nők eh, szemben, akik kendőt viseltek, és most már eh, eh, megvalósították oktatási jogaikat, de a jogszabályi reform azzal fog kitérni, hogy ezeknek a nőknek a helyzetét javítsák. Ezt szeretném önöknek elmondani azt is el szeretném mondani, hogy a szólásszabadsággal kapcsolatban súlyos problémákat tapasztaltunk. 63 újságíró ül börtönben, és bár e, azt mondták róluk, hogy nincsenek is börtönben, nem szólásszabadság miatt börtönözték be őket, valójában az a helyzet. Nem tudják könyveiket kiadni, e, E, ezért a könyveik ideigleneseknek minősültek. Ezt szerintem most egyelőre el, elég, és átadom a szót a kollégáimnak. So, please. Igen. Akkor Emma Sinclair Web. Én is szeretnék a családon belüli erőszakra kitérni, illetve a nők elleni gyilkosságokra. Az új miniszter elkötelezte magát az új család és szociálpolitikai miniszter elkötelezte magát, hogy megváltoztatja a családvédelmi törvényt. Tehát rendőri védelmi határozatot bocsát ki az erőszak áldozatai, nők, női áldozatai kapcsán. Most pillanatnyilag a családvédelmi törvény túl sok korlátozást tartalmaz, csak a polgári házasságon belül élő nőkre vonatkozik, illetve az élettársi kapcsolatra nem vonatkozik. Úgyhogy a jogszabályt, a törvényt meg kell változtatni, a hatáját tágítani kell. Úgy gondolom, hogy Törökországban nagyon sok nő és szakértő dolgozik ezen aktívan, a minisztériumban is folytak az egyeztetések. Nagyon fontos lesz, ennek a folyamatnak a nyomon követése, hogyha megváltoztatják a törvényt, fontos lesz megnézni, hogy hogyan hagyják végre, hogy hatékonyabb lehessen. Az ön által említett tervezetet nem láttam, a nővédelmi anyaggal kapcsolatban mondom ezt. Tudom, hogy a múlt héten született. Én magam nem láttam, ezért nem tudok rá érdemben reflektálni de a jövőben ilyen jellegű jogszabálytervezeteket kell néznünk nagyon szigorúan. Törökország eh, eh, nem eh, írta alá a vonatkozó nemzet, nemzetközi jogszabályokat, például a kisebbségek védelméről szóló határozatot. Az emberi jogi kérdésekre figyelő szervezetként a Human Rights Watch nagyon is odafigyel a kisebbségekre, és tudjuk, hogy a kisebbségeknek ugyan még a lozani szerződésből van egy nagyon kvázi régi módi meghatározása, de ezt fontosnak tartjuk. Itt megállok és átadom a kollégáknak a szót. Elnök, köszönöm szépen. Szerintem elmondtak mindent, mi is elmondtunk mindent, egyet értek olyan témákra, olyan tényekre mutatott rá, amelyek egyszerűen nem működnek. Az előrehaladási jelentésbe ezeket ki kell domborítanunk. Úgy tűnt, hogy Törökországban változások lesznek, ezek nem következtek be. Az emberi jogok területén Elég, hogyha az évente kiadásra kerülő előrehaladási jelentésünket olvassák el. Nyilván ez önmagában véve kevés. Többet kell tennünk. Megpróbáltunk egyre pontosabban körülírni minden területet, ahol szerintünk nincs előrelépés. A tagállamok szakértői kiutaztak Törökországba, különféle szakterületekre összpontosítottak. Ezt évek óta folytatjuk. És mivel önök itt vannak, ugye immár ott tartunk, hogy a, például a BTK konkrét cikkejét említik meg, amely például felhasználásra kerül az újságírók ellen, vagy az emberi jogi harcosok ellen. Ez nem szabad abba hagyni, ez a megfelelő módszer, így lépésről lépésre tudunk csak előre lépni. Nyilván nem tökéletes a helyzet, de azért úgy látjuk, hogy jobb, mint korábban volt. Tudjuk, hogy még bőven van tennivaló. A délkeleti keleti területekben eh, egyre romlik a helyzet, ezt szomorúan és aggódva látjuk. Tehát a délkelet eh, eh, törökországi térség számára egy külön stratégiát kell kidolgozni. Itt terrorizmus ellenes intézkedéseket foganatosítanak, azonban ugye a társadalmi gazdasági jogokat, a kisebbségi jogokat ez e, lehengerli. E, úgy e, tűnik, hogy egy három pilléres stratégiát kell kidolgoznunk a délkelet törökországi helyzet kapcsán, mert egyébként más nem fog működni. A női jogokkal kapcsolatban ugyancsak látjuk, hogy javulás van, de nagyon lassú a javulás. Együtt működünk az érintettekkel, vannak IPA projektek, ezeket a bizottsági pénzekből finanszírozzuk, 8 darab ilyen van, de ez még mindig messze nem elég. Valójában ez nem a dolgok vége, ez a vég kezdete. Törökországban a nőkkel kapcsolatos törvényeket módosítani kell. Hallottunk, hogy voltak változások, de ezt még nem láttuk. Aztán oda kell figyelnünk a jogszabályok végrehajtására is, illetve vannak kapcsolódó intézkedések a civil társadalom, a a civil szervezetek munkája is nagyon fontos, hiszen nem csak a jogszabály változásáról beszélünk. Ha csak erről beszélnénk, akkor az könnyű lenne hanem kultúrát, mentalitást kell változtatnunk. Az emberi jogok területén, ahogy az előreadási jelentésben le is írtuk, ugye még messze-messze nem vagyunk ott, ahol kéne lennünk, tehát még céljainkat nem értünk el. A kifejezés szabadsága, itt nagyon precízen leírtuk, hogy mely cikkeket kell módosítani a török BTK-ban például. Különféle egyéb joghelyeket azonosítottunk például a sajtótörvényel kapcsolatban. A, az igazságügyi hatóságok egyébként nagyon tágértelmezésben alkalmazzák ezeket a cikkeket valahol meg kell szakítanunk az ördögi kört, hiszen az adott cikkeknek az alkalmazása, tehát a jogalkalmazás nem jó. Nem csak Brüsszelben, hanem Luxemburgban és Strasbourgban is látjuk, eh, hogy vannak eh, különféle jogi intézmények, például az ügyészi hivatal, vagy az emberi jogok bírósága, ezeknek a szakértői szükséges, hogy kiszálljanak a területre, nézzék meg, e, és e, ösztönözzék őket Törökországban, hogy az EU e, szabványoknak megfelelő módon alkalmazzák a jogot. A felülvizsgálat rendszere tovább folytatódik, vizsgáljuk az emberi jogok helyzetét, vizsgáljuk továbbra is a civil szervezeteket, megnézzük, hogy milyen programok születnek, a bizottság egyébként nagyon szívesen látná, hogy tovább dolgozhatunk a 23-as szakaszon. Törökországgal megfelelő tárgyalási keretet kell kialakítanunk ahhoz, hogy igazi eredményeket érjünk el, és utolsó dolog, eltűnt személyek, leírtuk a jelentésben, nagyon egyértelműen fogalmaztunk, hogy ezek a kérdések továbbra is függőben vannak, de évről évre figyeljük őket, nyomon követjük őket. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen valamennyiüknek, nagyon szépen köszönöm az információt, és köszönöm a véleményalkotást is. Messze vagyok még attól, hogy én itt valamiféle összefoglalást fogalmaznék meg, de úgy érzem, hogy néhány hónapon belül, vagy egy éven belül többet tudunk arról, hogy a nemzeti e, prevenciós mechanizmus hova jut, különös tekintettel a kínzások megelőzésére. Hallottuk, hogy e, talán több dolgunk volna, például a kifejezés szabadságával kapcsolatos perek, bírósági ügyek kapcsán e, kollégáktól a parlamentben, és önöktől is azt hallom, hogy igazából nincsen pozitív fejlemény a kurd kisebbség kérdésével kapcsolatban, illetve a kurd politikai pártok kérdésével sincs előrelépés, erre is nagyon oda kell figyelnünk. Ajánlásaink, a ma elmondott dolgok ugye tovább kerülnek az AFET bizottságba, ez a külügyekkel foglalkozó szakbizottság, és ö, ö, odafigyelünk Észak-Irakra is, majd a DROA szakbizottság újabb ülésé lesz ez napirenden a tél folyamán. Köszönöm szépen, ezzel a témát lezártuk. Most a következőre térünk rá, amelyik eszmecsere a keleti partnerséghez tartozó országok ombudsmanjaival, érintve a szerepüket vizsgáló tanulmány ismertetését és az együttműködés lehetőségét is. Nagy várakozással és érdeklődéssel tekintek az eszmecsere elé. Nem az érdeklődés hiánya miatt van az, hogy most nem én leszek a levezető elnök, hanem mondjuk, hogy munkamegosztás van. Gzsid kollégám nagy érdeklődése várta, hogy átvehesse a levezető elnöki tisztet, úgyhogy most ezért átadom neki ezt a tisztet. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. uh, the mm-hmm. Thank you very much, Madam Köszönöm tehát, elnök asszony. Lengyelül fogom folytatni. Melegen köszöntöm előadóinkat a Arbizottság eh, ülésének ebben a szakaszában. Először is köszönteni szeretném a keleti partnerség országainak ombudsmanjait. A hölgyekkel kezdeném. Mira Szulajmanova professzorasszony, aki az az Azeri Köztársaság ombudsmanja, de attól tartok, hogy nincs a teremben ebben a pillanatban. Köszönteni szeretném aztán Tatjana, nem tudom, hogy hogyan kell kiejteni, nem vagyok benne biztos, grúziai ombudsman Irena Lipovicsot, aki a lengyel emberi jogi képviselő, aki emellett ennek a projektnek a társszerzője,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 közös lengyel-francia kezdeményezésről lesz itt ma szó. Hölgyeim és uraim, az emberi jog az, e, az egyes államok ügye, de nem tekinthetünk el attól a szereptől, amelyet az ombudsmani hivatalok játszanak. nem, tud, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő munkájukat, az ő hatáskörüket, az általuk elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzést, tudatossági kampányomokat, mindent, amit azért tesznek, hogy a jogi helyzeten javítsanak. hogyha az emberi jogokat akarjuk megvédeni, akkor az állam intézményeit is meg kell védenünk, amelyek felül, felügyelik az emberi jogok helyzetét abban az államban, és az itt jelenlevő ombudsmanok saját tapasztalatokból jobban is tudják nálunk, nálunk, akik ennek a szakbizottságnak a tagjai vagyunk, hogy mi a mindennapi munkája egy ombudsmannak, amely rengeteg politikai támogatást igényel, továbbá függetlenséget, igényel még jelentős hatáskört, valamint együttműködést a különféle kormányzati ügynökségek, intézmények között, amelyek az emberi jogok, jogokért felelnek. Az együtt, intézményi együttműködés e, hatékony eszköze az emberi jogok képviseletének. 2009-ben a lengyel ombudsman, valamint a francia kollégája közösen létrehozott egy programot a keleti partnerség országainak ombudsmanjai számára 2009-2013-as periódusra. János Kohalowski doktor, a lengyel ombudsman volt az a személy, aki eh, a kezdeményezésnél bábáskodott, és aki aki életét vesztette a Smolenski légikatasztrófa során. Ez a program, amely összehozza az EU és a keleti partnerség ombudsmanjait. Ennek az a célja, hogy összehozza az intézményeket, civil szervezeteket annak érdekében, hogy a jogállamiságot javíthassák, és a gyakorlati kérdések, amelyek napirendre kerülnek közöttük, például Lipovics ombudsman lelkesen vállalta fel ezt a programot, minden szemináriumot, workshopot, konferenciát, amelyet meg is rendeztek, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat ezeken a fórumokon kicserélhessék. Ez nem egy úttörő program, ahol mi elmondjuk nektek, hogy hogyan kéne a dolgokat elintézni, hanem inkább elmagyarázni szeretnénk, hogy mi az, amit elrontottunk, e, és miként szeretnénk saját helyzetünket e, javítani. Az a külső demokratizációs politikákról e, készült legutolsó jelentésben, amelyet Veronique de Kezer európai képviselő állított össze. Ez a kezdeményezés nagyon hasznosnak érték, értékelte a képviselőasszony, Kejzerasszony hangsúlyozta az EU-n belüli tevékenységek koordinációnak fontosságát, valamint az EU-ban megszerzett tudás felhasználását az EU kívüli országokban. A projekt indítása után két évvel letározni kéne, hogy mit tanultunk, és előre tekinténe, hogy miként lehet az együttműködést a jövőben is folytatni. Ajánlásokat is tehetünk az EU szakpolitikáira vonatkozóan, az Európai Parlament politikáját illetően, és megnézhetjük, hogy mennyire e, gyümölcsöző ez az együttműködés, miként lehet e, kiterjeszteni ezt az együttműködést, hogy az új országokra, új intézményekre is kiterjedjen. Az EU-n belül megvitathatjuk, hogy az EU miként segíthet az együttműködés fejlesztésében, például pénzügyi módon, mert tudjuk, hogy a keleti partnerség országainak jelentős pénzügyi problémákkal kell szembenézniük. Az emberi jogok tiszteletben tartása a partnerségi országokban ezt egy cseh szakértő vizsgálta meg a szakbizottságunk felkérésére és ez a szakbizottság körbeküldött egy tanulmányt, amely Vislov Kenja tollából született, ő ma itt van köztünk, és aki az Adamickiewicz Egyetem egyik professzora Proznanyban, és aki nemzetközi együttműködésben vett részt, egészen azóta, hogy a lengyel át, átalakulási folyamat lezajlott. Az ENSZ-ben képviselte a lengyel kormányt Genfben, és tudományos, valamint gyakrama, gyakorlati diplomáciai háttere nagyon hasznos volt a jelentés összeállításakor. Mielőtt felkérem a professzor urat, hogy szóljon hozzánk, szeretném még elmondani önöknek, hogy a petíciós külügyi bizottságok képviselői is jelen vannak, szag nagykövetségek is itt, képviselői is itt vannak. Professzor, úr, a szó, parancsoljon. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim za bardzo miłe słowa. Powitanie. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves bevezető és bemutató szavakat, <clears throat> amennyiben megengedi, angolra váltok hölgyem és elnökségi tagok, parlamenti képviselők, az emberi jogi intézmények képviselői, hölgyeim és uraim, Először is köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek azért, hogy eh, részt vehetek itt meghívások alapján egy előadásban a keleti partner eh, kapcsolatokkal kapcsolatban, illetve a keleti partner országokkal kapcsolatban megtisztelő ez. Az idő szűkös, ennél fogva bevezető felszólalásomat egy körvonal bemutatásra korlátoznám. Bemutatom a tanulmányt, illetve ennek a főbb megállapításait nagyon remélem, hogy a mai eszmecsere alapján különféle javaslatokat és korrekciókat kapunk. Ezek figyelembe vételével majd véglegesíthetjük az anyagot. Valójában a tanulmányt Jacseszki kollégámmal közösen készítettük el. Röviden szeretném felvezetni a PowerPoint előadást. Ez tulajdonképpen a tanulmánynak a vázlata, nemzetközi sztenderdek, akkreditációk, nemzetközi partnerek elismerése, vonatkozó szakpolitikák, nemzeti eh, emberi jogi intézmények a keleti partnerség országaiban, a lengyel-francia együttműködési projektről beszélünk itt, amikor eh, majd sorra vesszük az anyagot, valójában nem prezentációt akarok tartani, igazából inkább arra számítok, és azt remélem, hogy önök majd kérdéseket tesznek fel a látottak, hallottak alapján. Rögtön az első pontra térnék rá, a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények típusairól lesz szó. A keleti partnerség országaiban dominánsan az ombudsmanok, illetve az ombudsmani intézmények eh, figyelhetők meg, mint például Moldovában. Ott az intézmény négy parlamenti tanácsadóból áll, és őket támogatja az Emberi Jogi Központ. A standardek kérdése a nemzeti emberi jogi intézetek kapcsán. Ezt az ENSZ fejlesztette ki, párizsi alapelveknek nevezzük őket. Ezek tartalmazzák az intézmények felépítését, hatáskörét vagy jogköreit, illetve azokat a minőségeket, amelynek segítségével megvalósíthatják feladataikat. Az Európa Tanács eleinte az ombudsmani típusú intézményeket támogatta, és tulajdonképpen csak a 90-es években terjesztette ki a támogatását a nemzeti intézményekre, mint kollektív testületekre, azaz ombudsmenek kollektív testületeire. A tanács, az Európa Tanács kidolgozta az intézményekre vonatkozó saját sztenderdjeit, ezek egyébként összhangban vannak a párizsi elvekkel. A nemzeti emberi jogi intézményeknek akkreditációra van szüksége. Ezt egy nemzeti Nemzetközi Koordinációs Bizottság végzi el. Ez fogja össze a világ összes ilyen intézményt. Az akkreditációnak három pontja van. Egyrészt teljes mértékben meg kell felelni a párizsi elveknek, illetve részben vagy egyáltalán nem felelnek meg ezek a bizonyos intézmények. Csak néhány intézmény van, amelyet a párizsi elvek alapján nem lehet besorolni valamely kategóriába. Az A kategória a nemzeti emberi jogi intézményeknél. Nos, ez az A kategória, ez különleges jogokat élvez az ENSZ-en belül, ezt egyébként a PowerPoint prezentációban is jelezzük. A B kategória. Valamennyi nemzetközi szervezetnél például az Európai Uniónál, Európa Tanácsnál, az ENSZ-nél megfigyeljük, hogy egytől egyig tisztában vannak a nemzeti emberi jogi intézmények fontosságával, és különféle szabályokat dolgoztak ki, ezek részben eltérnek egymással, de hát ezek igazából csak nüansznyi különbségek. Az ENSZ szem belül az emberjogi főképviselő a központi szereplője ennek a területnek, az Európa Tanácsnál pedig ugye ott kidolgozták a saját programjukat, erre nem jut most idő, itt nem tudok róla beszélni. Most csak annyit tudok mondani, hogy a, az Európa Tanács programja a nemzeti szervezetek számára ad támogatást. A tanulmányokban bemutatjuk a keleti partnerség országainak emberjogi intézményeit. Itt most a részletekben nem mennék bele, de a PowerPoint prezentációban megtalálnak egy általános prezentációt, mandátumot, hatásköröket, és végezetül pedig egy teljesítmény felmérést. Ezt a felmérést különféle érintett intézmények hivatalos dokumentációja alapján állítottuk össze. Egyébként természetesen az érintett intézményeknek az anyagait is figyelembe vettük. Az összes érintett intézményt külön-külön taglalja ez a bizonyos tanulmány. A PowerPoint anyagban részletesen megtalálnak minden információt. Van egy formátuma az együttműködésnek a nemzetközi partnerek között, esetleg bilaterális alapon is akár. A, a technikai együttműködés területe az, és ennek a fő célja a kapacitások kiépítése. Az összes ilyen szervezetnek valamilyen speciális területre eh, összpontosító programja van, de nyilván elég gyakran figyelhető meg átfedés. Két projekt, illetve két eh, program különösen fontos, mert pontosan ezekre az intézményekre összpontosít, és úgy gondolom, hogy a keleti partnerség országai ennek használ, hasznát láthatják. Az egyik program az egy közös projekt az Európai Uniós, illetve az Európa tanács külön programja. Ez a peer-to-peer angol elnevezésű program. Ez 2009-ben indult. Jelen pillanatban a program belépett a második fázisba 2010-11-es szakaszról van szó. Itt két pálya figyelhető meg, az egyik az egy általános kapacitás építő program általánosságban. A második pedig a nemzeti prevenciós mechanizmusnak a fejlesztése. az Európai Uniós uniós dokumentumok számos alkalommal hivatkoznak ezekre az intézményekre. Vannak azonban eszközök, amelyek esetleg hasznos le, hasznosak lehetnének a nemzeti egyemberi jogi intézmények területén. Itt azonban e területen nem találunk konkrét hivatkozásokat. Tehát ilyen anyagokban például a nemzeti emberjogi intézményeket csak úgy általában említik meg, mint a, a, a, a demokrácia, demokratikus fejlődés e, eszközeit. Az emberi jogokkal kapcsolatban szerepel egy e, olyan kitétel, hogy ilyen jellegű intézményeket létre kell hozni, ahol még ilyenek nem léteznének. Tehát a programokon belül kisebb-nagyobb projekteket fejlesztettek ki. Ennek a munkának a jelentős részét végezte a parlament képviselője Gzsib úr, valószínű, hogy ő majd szólni akarna erről, tehát tovább lépek. Elmondom, hogy a peer-to-peer -peer programhoz képest az Európa Tanács és az EU projekthez képest ez egy második fázis. Most a nemzeti emberi jogi intézményekre figyelünk, tehát kizárólag a keleti partnerség országaira fogunk figyelni. Szeretnék most a következtetésekre tovább lépni, mondjam el, hogy az emberi jogokat úgy tekintjük, hogy minden releváns EU programot ezek átítatnak, és az, érintett az érintett szereplők partnerként ö, szerepelnek. Két program ö, ö, foglalkozik a nemzeti intézményekkel, ez a bizonyos peer-to-peer, -peer, illetve ö, a nemzeti ö, emberi jogi intézetekkel foglalkozó program. Mindenképpen van helye a javításnak. A nemzeti intézmények szerepét erősíteni kell. Még valami? A keleti partnerség országaiban ezek a bizonyos nemzeti emberi jogi intézmények jelentős tapasztalatra tettek szert, a mandátumok megvalósítása és a nemzetközi együttműködés területén. Ugyancsak sikerült nekik pozícióikat, illetve kapacitásaikat kiépíteni. Ezzel együtt a bilaterális partnerkapcsolatok létfontosságúak, annak érdekében, hogy e, ezek az intézmények elérjék céljukat, és megvalósíthassák a párizsi elveket. Egyébként ö, ö, meg kell figyelnünk az egyes nemzeti intézmények jelentéseit, például Moldova és Gr- Grúzia jelentéseit. Ezt a, a együttműködést nem csak a deklarált szükségletekhez kell igazítani, hanem ahhoz is, hogy a nemzeti emberjogi intézmények hogyan és milyen módon óhatják védelmezni az emberi jogokat meg kell vizsgálni a partnerek kapacitásait, illetve egy időkeretet kell meghatározni, amelyen belül az eredményeket elérik. Az Európai Unió inkább stratégiai alapon kínálja a partnerséget. Erősíteni kell a nemzeti emberjogi intézmények kapacitásaikat, de ez mindig legyen összhangban a párizsi elvekkel az EKS tervei között szerepel, hogy minden egyes együttműködő, de nem tagállam vonatkozásában kidolgoznak emberi jogi alapelveket. Először is ugye következetes módon és határokon átnyúló módon át el kell ismerni az ilyen emberi jogi tevékenységeket, fel kell ismerni, hogy a nemzeti emberi jogi intézmények létfontosságú szerepet játszanak az emberi jogok területén. Fontos itt például az Európa Tanács, az EBSZ és hasonlók. van egy már elfogadott és tulajdonképpen hatékonynak mondható két fázisú vagy párhuzamos fázisokban álló rendszer. A nemzeti intézmények jelentései alapján egyrészt fontos, hogy erősítsük az ilyen intézmények autonómiáját, és ténylegesen garantálni kell a végrehajtó hatalom részéről az ilyen intézményeknek a függetlenségét. erős és a gyakorlatban megvalósítható hatáskört és, hat, és mandátumot kell, hogy kapjanak ezek az intézmények. Különös, különösen igaz ez a kirekesztett, illetve sérülékeny társadalmi csoportok esetében. Fontos, hogy fel, felmérjük a, a különféle kül kül, külügyi tevékenységgel kapcsolatos értékelő jelentéseket, amelyeket az Európai Unió vonatkozó testületei, illetve szervezetei készítenek. A, a lengyel, francia közös twinning ombudsman kezdeményezésnek a megállapításait meg kell valósítani be kell vonni még jobban a keleti partnerség országaiban minden egyes programba, mint például a peer-to-peer -peer projektbe, amit már korábban említettem. Egyébként ez az utolsó projekt a jövőre le fog járni. Ennek, ezért tehát nagyon fontos lenne, hogy gondoskodjunk a folytatásáról, vagy ö, ö, megtaláljuk a módját annak, hogy áthidaló megoldást találunk, hogy fenntartható eredmények születessenek. Az Európai Parlament esetleg fontolóra vehetné, hogy nagyobb mértékben vesz részt a végrehajtás monitorozásában, illetve a stratégiai megközelítés gyakorlati megvalósításának nyomon követésében. Az Európai Parlament talán felveszi a témái közé ezt a témát, mint egy állandó témát, interparlamentáris együttműködés területén. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket. Panie profesorze, za prezentację, e, a szczególności zaś za... Köszönjük szépen az, az előadást, és különösen köszönjük a összefoglalót. Ezek az összefoglalások nagyon fontosak vitánk keretében. Hölgyeim és uraim, Most uh, szeretném megadni a szót elő, meghívott előadóinknak, a kereti partnerség ombudsmanjainak. Sajnos nincsen túl sok időnk rá. Attól tartok, hogy csak 5 percet tudok adni minden egyes felszólalónak. Az ukrán ombudsman nincs itt, ezért mindenkire egy kicsit több idő juthat. Ezzel együtt nincsen túl sok időnk, tehát azt kérem mindenki, hogy nagy, mindenkitől, hogy legyen nagyon fegyel, fegyelmezett. Először is megadnám a szót Tevan Andresziannak, az örmény ombudsmannak, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök ennek az együttműködési lehetőségnek, hiszen ez alátámasztja a közös érdekek, érdekében tett erőfeszítéseket. Az emberi jogok minden demokratikus országban prioritást jelentenek, és szeretném megköszönni a lengyel ombudsmannak és a francia köztársaság tárgyalásának, hogy elősegíti az együttműködést intézményünk és országaink között. Az emberi jogok tiszteletben tartása előfeltétele a demokráciának és a jogállamiságnak. Az alapvető szabadságjogok nélkül nem biztosítunk biztonságot az országban a békés fejlődésnek. Az európai szomszédsági politika 2009-ben közös elkötelezettség alapján nyilatkozatot tett a e, jó kormányzás, a piacgazdaság, a fenntartható fejlődés érdekében. Ennek érdekében az emberi jogok védelme és az alapvető e, szabadságjogok elsős e, helyen szerepelnek az EU-örmény tárgyalások napirendjén, és E, az e, örmény szerződésben. Ör, Örményországban erőteljesen támogatjuk az Európai Uniót annak törekvésében, hogy elősegíti az emberi jogokat, ideértve az parlamentet és az e, emberi jogi képviselők hivatalát. Intézményünk fontos szerepet játszik a nemzeti keretekben, sikeres eszközként foglalkozik emberi jogok megsértésével nem bírő úton figyelemmel kísérjük az ország emberi jogi helyzetének fejlődését, és interfészt teremtünk a lakosság és az állami hatóságok között. Tanácsadást nyújtunk a normatív eljárásokban annak érdekében, hogy az új jogszabályok beépítsék az emberi jogi sztenderdeket. Az ombudsman hivatalát az örmény nemzetgyűlés 2008 áprilisában ismerte el és csat, csatolták a kínzás elleni jegyzőkönyvet is. Az els, létezésének első három évében létrejött a kínzás megelőző bizottság, amelyben képviseli magát az állam, független képviselők és a civil társadalom is. A civil társadalommal való együttműködésünk egyre hatékonyabb és egyre erősebb más területeken is. Eh, amelyet az EU is támogat. Eh, szándéknyilatkozat született eh, intézményeink és a 80 emberjogi szervezet között. Konstruktív párbeszédet indítottunk, és tapasztalatot osztunk meg emberjogi kérdésekben Örményországban. Támogatjuk a, a, a lengyel ombudsmant igyekezetét, hogy az emberi jogi védelmet egyre nagyobb területen terjessze ki. Um, új ötleteket kaptunk arról, hogy miként lehet mindennapi munkánkat folytatni, és miként lehet megerősíteni intézményeinket. Reméljük, hogy tapasztalatunk hasznosak lesznek partnereink számára is, és továbbra is kicserélhetjük jó gyakorlatainkat, és segíthetünk egymást a kihívások leküzdésében. Hadd gratulják végül mindannyiunknak e, e, ezen a fontos napon, és hadd menjem el, hogy nagyon remélem, hogy ez a részvétel ebben a e, teremben gyümölcsöző, sikeres vitát eredményez. Majd köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon hasznos és fegyelmezett hozzászólás volt az örmény ombudsman részéről. Használhatott volna több időt is, de újra felszólalhat majd később, amikor a képviselők kérdéseire válaszol, alkalma nyílhat arra, hogy további véleményt elmondja. Szulajmanova professzor asszony következik. Azerbajcsán köztársaság ombudsmanja. Tisztelt elnökség, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni önöknek, hogy meghívtak erre a nagyon fontos eseményre, amely különös figyelmet szentel a demokratizálás folyamatának, a jogállamiságnak. Vannak itt résztvevők a több mint 200 egyezmény ratifikáció tapasztalatából, és számos nemzetközi projektben vettem részt, valamint EU projektekben is. Szeretném elmondani, hogy az Ombudsman intézményt az első ombudsman 2002-ben választották meg, nagyon korlátolt volt a mandátumunk, de e, néhány év, e, hónappal ezelőtt ezt kiterjesztették, és új funkciókat kaptunk. E, létrejött egy információs ombudsmani poszt is. A keleti partnerségi projekt 2009-ben indult be, de szeptember 29-én elfogadták a közös nyilatkozatot. A projekt részvevői az ombudsmani intézmények 2011 óta veszünk ebben részt. Részt vettünk továbbá az EU keleti partnerség projektjeiben is, és a TAEX programban is amelyet együttműködésben folytatunk a német emberi jogi intézménnyel és az ombudsman hivatallal a három legfontosabb eleme részeként ez a projekt szemináriumokat szerveztünk, ahol megvitattuk az emberi jogi védelm kérdését. Projekteket hajtottunk végre a Dél-Kaukázusban, ami nagy sikerrel zárult. Intézményünk részt vett a keleti partnerség projektjeiben is, már a kezdetektől a partnereink, ahogy önök is tudják, a projekt fejezetője Lengyelország. A projekt keretében szemináriumokat szerveztek, az egyiket Lengyelországban, a másikat Bakuban, ahol öt képviselőnk vett részt, valam, ahol napirendre tűzték a diszkrimináció, a kínzás, pénzügyi segélyegés, áldozatok kérdését, emberkereskedelmet, emberjogi védelmet, mindezt az új technológiák kontextusában, valamint a jövőbeni együttműködés fényében. A TAIEX programban szemináriumokat szerveztek az regió, régió ombudsmanai számára. Ezen kívül eh, az elmúlt években bilaterális eh, együttműködést folytatunk eh, a különféle, a 12 ország ombudsmanjaival, ideértel eh, Lengyelország, Olaszország, Görögország, Ukrajna, eh, és a legutolsó egyezményt eh, Moldovával is aláírtuk. Két Európa tanácsi projektben vettünk részt, az egyik a Peer-to-Peer projekt, amelyet már említettek, a második pedig a Nemzeti Emberi Jogi Intézményi Projekt volt, amely kiterjesztette a Nemzeti Megelőző Preharizmus hálózatát. Hadd beszéljek az EU jövőbeni projektjamról is, amelyek a következő prioritásokban fokoz az együttműködésünket. Először is a béke és biztonság, a tolerancia programok, ez kiterjed minden országba, resolution and peacemaking or békefenntartás, béketeremtési programok. Azerbajdzsában, csak Azerbajdzsában egy millió menekült van, akik, akik az úgynevezett Nagorni-Karabakh konfliktusban ö, ö, szenvedtek emberjogi sérelmeket és fizikai sérelmeket. További prioritások között vannak a információterjesztés terén, az idősek és a fogyatékkal élők jogainak megerősítése terén, valamint egy hálózatot szeretnénk létrehozni a helyi civil szervezetek között, az ombudsmanok szerepei, szerepét erősíten, erősítendő, hogy megfigyelhessük a, a független szervezetek működését, az fogyatékkal élők jogainak védelmében. Ezek a projektek eh, mindegyikét ki lehetne választani további együttműködésre. Egyidejűleg szeretném hozzátenni, hogy eh, nemzeti emberi jogi eh, intézményként ismertek el minket, és az albizottságban bizottságban akkreditációját megkapta, és úgy tűnik, hogy nagy tartalékaink vannak az EU projekten belül. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo, pani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Professz... Szolajmanova professzor asszonynak. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Tatjana Kuncarja, Grúziából. Köszönöm szépen valóban nagyon korrekt módon ejtette ki a nevemet. Igyekszem rövidre fogni a mondókámat, és nem használom ki a plusz percemet. Először is, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy meghívtak egy ö, grúz intézményt is erre a fontos eseményre. Egyrészt ö, azonban elnézést kell kérnem a grúz ombudsman E, nevében. Ő jelenleg Ukrajnában van, éppen a nemzeti e, prevenciós mechanizmusról beszél a partnereivel, ezért nem tudott csatlakozni hozzánk. A projektnek a múltjáról nem akarok beszélni, hiszen mind, mindannyian tudjuk, hogy mikor és hogyan kezdődtek a dolgok. 2009 elején volt ez. A projekt 2009. decemberében indult el hivatalosan Kohanovski professzor segítségével, illetve a szakmai együttműködést akkor írták alá az érintett résztvevők, sajnos nem mindenki volt akkor ott jelen. Az intézményi előéletünk mutatja, és a saját személyes tapasztalatom is, mint Grúzia helyettes állami védője. Nos, azt mutatja, hogy az ilyen jellegű együttműködés mindig gyümölcsöző volt és érdekes volt. Ezért is van az, hogy most ismételten szeretném hangsúlyozni ennek a projektnek a fontosságát. Nagyon-nagyon jó a bevált szakmai gyakorlatok cseréje, nagyon jó, hogy egymástól kölcsönösen tapasztalatokat szerzünk, tudást cserélünk. A keleti partnerség projektjén belül Grúzia két eseményen vett részt. Mindkettő 2010-ben került megrendezésre. Az egyik egy közös ö, lengyel, ö, francia, moldovai és grúziai szeminárium ö, volt. Tbilisi-ben rendezték meg. Ezt követte egy, szinte azon a követte egy második rendezvény, Varsóban és Krakóban lengyel, francia, moldovai, grúziai közös rendezvényről van szó. Sajnos e, ezen e, nem tudtam részt venni személyesen, viszont e, a, az embereimtől kapott visszajelzés egyértelműen nagyon pozitív volt. Amint októberben a, az októberi Tbilisi konferencián már említettem, négy ombudsmani intézménynek a dolgairól volt szó, általános témákról, mint például a négy ombudsmani intézmény jogi státusza, illetve állása, a különféle mechanizmusok, kompetenciáiról és mechanizmusairól beszéltünk. Megnéztünk egy grúziai büntetés végrehajtási intézményt is. Ezek után a négy ombudsmani intézményből a kollégákkal megvitattuk a hasonló büntetés végrehajtási intézeteknek a jellegzetességeit, beszéltünk az EU standardekről, az egyenlő elbánásról, valamint a társadalom biztosítás helyzetéről különféle országokban. Lengyelországban is volt egy másik esemény tavaly novemberben, a rendezvény e, során a részvevők gyakorlatilag a korábban is ismertetett témák e, vitáját folytatták. Meg kell említeni, hogy az ilyen e, rendezvényeknek az a legfontosabb eleme, hogy egyrészt ugye fórumot teremtenek a tapasztalat cserére, és mivel senki nem tökéletes, a projektekkel kapcsolatban egy fogyatékosságra, hiányosságra hívnám fel a figyelmet. Szerintem a, tudjuk, hogy a projektnek még van két éve. Az előző szakaszból tudjuk, hogy hatékony és érdekes dolgokról van szó, illetve arról, hogy hasznos ez a projekt de hogyha a következő két évre tervezzük a tennivalóinkat, mindenképpen együttesen tervezzünk, és minden résztvevőt vonjunk be. Tehát nem csak Tbilisi-ben és Varsóban történnek dolgok, Köszönjük a francia és a moldovai intézményeknek is, amit megosztottak velünk, de szerintem sok megoldani, megosztani valónk van az azerbajdzsáni, a moldovai, az ukrán és egyéb társ szervekkel, társ intézményekkel. Kifutottam az idéből, úgyhogy elnézést kérek. Egy picit szerettem volna a saját intézményükről beszélni, de mivel lejárt az időm, ezért majd talán később, a kérdések idején térek erre vissza. Köszönöm szépen az előadást. Most pedig megkérem Anatoli Montano urat, eh, a moldovai ombudsmant az előadására. Stimați colegi, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy személyesen, de a kollégáim nevében is, nevezetesen a Moldvai Ombudsmani Hivatal munkatársainak nevében üdvözölhetem Önöket, és köszönöm szépen, hogy részt vehetünk ezen a, ezen a mai ülésen. Moldova számára rendkívül fontos az együttműködés az Európai Unióval. Hazánk jelenleg egy folyamaton megy keresztül az EU-s integráció felé. A keleti partnerség aláírása óta dinamikusabbá vált a folyamat, illetve az együttműködés az Európai Unióval, Szükség lenne azonban a, szabad, a termékek szabad áramlására, egy közös légtér megteremtésére és a vízummentes utazására is. Ebben a kontextusban kell látni az emberi szabadságjogokat és az emberi jogokat. Nagyon fontos, hogy azok az intézmények, amelyekre a jogállamiság támaszkodik, megfelelő módon tudjanak működni, és ezzel egy időben az ombudsmanok egyfajta hivatkozási pontként kell, hogy működjenek, ami az emberi jogok védelmét illeti a keleti partnerség tagállamaiban. Az együttműködés programjának hosszú távú célja a keleti partnerség keretén belül megköveteli a nemzeti jogszabályok vizsgálatát, valamint hozzáigazítást az európai standardokhoz, Emellett szükség van az emberi jogok védelmére, a kínzás elleni fellépésre, a fogvatartottak helyzetének nyomon követése, valamint tudományos kutatómunka elvégzése is rendkívül fontos. Nem szeretnék a részletekről beszélni, nem szeretnék beszélni a sikereinkről, hibáinkról, de szeretném elmondani, hogy október 22-e és 25-e között 2009-ben Natolinban Lengyelországban egy európai rendezvényre került sor, egy szemináriumra, ahol az alapvető emberi jogok tiszteletéről volt szó a keleti partnerség keretein belül. A Moldvai Köztársaság, Lengyelország és Franciaország ombudsmantjai részt vettek ezen a rendezvényen, és eszmecserét folytattunk arról, hogy mi a helyzet az emberi jogok tiszteletének terén. Utána 2010. május 10-e és 14-e között Moldvában, majd Grúziában, továbbá Lengyelországban folytattuk a munkát, és az ombudsmanok megpróbálták megfogalmazni a közös célokat, valamint megpróbáltak választ találni a közös problémákra, amelyekkel a tisztségük gyakorlásában szembesülnek. Jogalkotási javaslatokat tettünk, amelyek érvényben vannak már az EU területén. Eszmecserét folytattunk, megosztottuk egymással a legjobb gyakorlatokat az emberi jogok védelme területén. Az eddigi tapasztalat az Emberi Jogok Nemzeti Intézményének vezetőjeként de a projekt résztvevőjeként is lehetővé teszi számomra, hogy elmondjam, hogy a témákat nagyon fontos idejében koordinálni, fontos a módszerek összehasonlítása, ugyanakkor gyakorlati, meg kell osztanunk egymással a meglévő gyakorlatokat, és fontos, hogy látogatásokat is tegyünk egymásnál. Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb szempontok. Már 2001-ben, amikor Moldova ratifikálta a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos ENSZ konvenciót, Azerbajdzsánnal egy együttműködési szerződést kötöttünk. Úgy vélem, hogy az általam vezetett intézmény továbbra is élni fog az összes adódó lehetőséggel a kereti partnerség keretein belül, annak érdekében, hogy kétoldalú vagy multilaterális szinten a jövőben az egyenlőség, a fejlődés és a béke jegyében haladni tudjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Irán Lipovics professzor, megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Kedves kollégák, kedves partnereim az e- keleti partnerségben, és a francia köztársaság ombudsmanja. Szeretném hangsúlyozni, hogy a, a lengyel külügyminisztériumi döntés arról, hogy a keleti partnerség ombudsmanjainak tevékenységét finanszírozzák, nagyon érdemes e, tevékenység volt, és remélem, hogy folytatják ezt a támogatást. Megpróbáltuk ezeket a korlátott forrásokat a lehető legjobban felhasználni, és emiatt e, tudtunk végrehajtani egy felosztást a különböző témacsoportok között. Egyetértek a korábbi felszólalókkal abban, akik akik már korábban szerettek volna a delegációkkal találkozni, mégis szeretném megköszönni minden ombudsmannak és a francia ombudsmannak is, hogy ilyen nyílt vitát folytattak, és a következtetéseiket leírták. Valós véleménycserét szeretnénk folytatni. A lengyel workshopban, a lengyelországi konferenciákon és programokban meg akartuk mutatni a valóságot, meg akartok mutatni Lengyelország erősségeit, eh, gyengeségeit is, azon az úton, amelyet eh, megtettünk vendégeink, résztvevőink érdekes dolgokat tanulhattak, és az én e, szem, e, alkalmazottam és megköszönték a lehetőséget, hogy találkozhattak velük, hiszen nagyon nagyon értékes e, együttműködés és tapasztalatcsere folyt, egy igazi partneri viszonyról beszélhetünk. Azt hiszem, hogy Bodi úr nevében is beszélhetek, amikor azt mondom, hogy nem szeretnénk, hogyha ez a projekt csak ezekre az országokra szorítkozna, hiszen létrehoztunk valamit, ami életképes, és már látjuk is az eredményeit ennek az együttműködésnek. Az EU pedig nagyon eh, termékeny talaja az ilyen együttműködéseknek. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eh, ezen a délutánon részt vehetünk ezen a megbeszélésen, és büszkeséggel mutathatjuk be, hogy mit értünk el. Nagyon örülnénk, hogyha az EU elismerné ezt az együttműködést, és kijelentené, hogy megfelel az EU stratégiai célkitűzéseinek. észrevettük ezt szeptember 29-30-án is az keleti partnerség Varsói csúcs találkozóin, ahol az emberi jogokat is említették a nyilatkozatban, és ez megerősíti a mi álláspontunkat és hitünket. Szeretnénk előre tekinteni a jövőbe, a projekt jövőjébe, és így az eredeti többéves programot követően előre tekintünk, egészen 2012-ig tervezzük tevékenységünket, de ahogy önök is tudhatják a korábbi felszólalók elmondása alapján, olyan kérdések, mint a fogyatékkal élők jogainak egy egyezménye, vagy az etnikai kisebbségek jogainak egyezménye, a választói jogok és a diszkriminációs rendelkezések mind napirenden vannak, tárgyaltunk ezekről a lengyelországi konferencián, és többet szeretnénk elérni olyan témakörökben, mint a a gyerekek eh, meginterjúvása, akik bűncselekmények áldozatául esnek, és hogy ezt nem csak egyszer szeretnénk megtenni. Intézményünk alkalmazatai megismerték egymást, megtörtük a jeget, hozzászoktunk az együttműködéshez, és ezért most sokkal többet szeretnénk tenni a abban a kérdésben, hogy bevonjuk a civil szervezeteket. Szeretném megköszönni mindannyiok, mindannyioknak, akik jelentős erőfeszítést fektettek be munkánkba, tevékenységünkbe. Meg vagyok győződve arról, hogy büszkén, büszkeséggel tölthet el minket eddigi eredményeink, a nemzeti megelőzési mechanizmusban. Nem igazán szeretnénk eltekinteni, túllépni a kér, nehéz kérdéseken, de hiszünk a nyílt vitában és a megoldás keresésben, amely kreatív módon járulhat hozzá a jövőhöz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadnám a szót Dominik Bodi úrnak, aki a francia ombudsman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Emberi Jogi Albizottságnak is, hogy megszervezte ezt a mai találkozót. Nagyon örülök a kezdeményezésnek, és hogy a keleti partnerség keretén belül most eleget tehettünk Lengyelország meghívásának. 2009-ben kezdődött ez a partnerség. Lipovics asszony, Korenszki úr és az én elődöm Jean-Paul Delvois vett részt a kezdeményezés elindításában, ő volt Franciaország ombudsmanja annak idején, és nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük azokat a kollégákat, akik a hat keleti partnerségi országból érkeztek hozzánk, és örülök, hogy folytathatjuk a munkát, amelyet annak idején elkezdtünk. Szeretném tájékoztatni a kollégáimat, valamint az európai parlamenti képviselőket és a az albizottság tagjait is egy intézményi reformról, amelyre Franciaországban sor került az idén. nem vagyok már a köztársaság ombudsmanja. Az intézmény elnevezése változáson ment keresztül, most a jogok védelmezője az új poszt. Nem csak szemantikai változásról van azonban szó, jogi változásokkal is együtt jár a névváltoztatás. Úgy gondolom, hogy a polgárok számára ez mindenképpen egy kedvező változás lesz. Először is az emberi jogok védője, szemben a korábbi ombudsmannal, most már egy alkotmányban lefektetett intézmény, illetve poszt. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogok védelmezőjének nagyobb súlya van jogilag, mint a korábban törvény által létrehozott intézmény. Egy az alkotmányban lefektetett intézményről van szó, amely független is, és a függetlenség most már nagyobb mértékben érvényesül, ugyanis a parlament és a végrehajtó hatalom is részt vesz a kinevezésben. Korábban a köztársasági elnök nevezte ki az ombudsmant, ma az új ombudsmant, azaz a az emberi jogok védelmezőjét az államfő javasolja, ő tesz javaslatot a személyére, utána azonban a parlament meghallgatást folytat le, és fenntartással élhet, ami a kinevezést illeti. Így tehát most már nem csak a, vég, a jogalkotó vesz részt a kinevezésben, illetve a személy meghatározásában, hanem a végrehajtó hatalom is. Ez egy előfeltétel a függetlenségnek. Aztán a jogi eszközök tárháza most már szélesebb körül. Az új ombudsmannak nagyobbak a lehetőségei, például véleményeket kérhet ki más intézményektől, jogi vagy természetes személyeket hallgathat meg, különböző vizsgálatokat rendelhet el, és ezen túlmenően tanúk bíróként is behívhat természetes, illetve jogi személyeket és büntetéseket is kiróhat. Mindettől függetlenül a reform előtt a polgárok először is egy szenátorhoz, vagy képviselőhöz, vagy Európai Uniós képviselőhöz fordultak, annak érdekében, hogy valamilyen módon kapcsolatba tudjanak lépni az ombudsmannal. Ma pedig eh, bárki megkeresett bennünket bármiféle korlátozás nélkül. Minden francia állampolgár vagy külföldi állampolgár is eh, hozzánk fordulhat, hogyha Franciaországban egy tisztázatlan helyzet részese, vonatkozik ez a kiskorúakra és Mindemellett pedig költségmentes is az, ha valaki hozzánk szeretne fordulni. Emellett van egy további új vetülete is a dolognak. A jogok védelmezője Franciaországban most négy korábbi intézményeket fog egybe. Az első az ombudsman, az ombudsmani tisztség Franciaországban már 40 éve létezik, három más intézmény is azonban ide tartozik ehhez az intézményhez, amely később jöttek létre. Tehát az a jogok védelmezőjének hatáskörébe tartozik, tehát az ombudsmani hatáskör, aztán ide tartozik a gyermekek védelme, a gyermek jogi védelmet is már tíz évben, egy külön intézmény látta el Franciaországban, ide tartozik egy másik intézmény is, amely már több mint tíz éve áll fenn, és amelynek feladata az, hogy a rendőrségnél, a rendfenntartó erőknél külön, különböző szinteken, valamint a magánkézben lévő biztonsági szerveknél is betartsák a vonatkozó jogokat, és egy negyedik hatóság, amely ide tartozik, egy olyan intézmény, amely a diszkrimináció ellen és az egyenjogúságért harcol. Egy olyan intézmény, amelynek feladata az volt, hogy a 18 különféle diszkrimináció ellen lépjen fel, ilyen például a származás alapján, a biológiai nem, a fogyatékosság alapján történő diszkrimináció, a szexuális orientációs ide tartozik, stb. Tehát az általam említett négy intézményt fogja össze most egyetlen egy hatóság, amely alkotmányos rangra emelkedett, és a jogok védelmezője nevet viseli. Ezáltal a kapacitások terén egyfajta szinergia jött létre, több jogi eszköz áll a rendelkezésünkre, és remélhetőleg ez lehetővé teszi majd a számunkra, hogy az évente kb. 100 ezer panasz jobban tudjuk kezelni. Az általam említett négy területen három fő eszközünk van, amelyel, amely lehetővé teszi számunkra a cselekvést. Egyrészt egyes ügyek rendezése, aztán a jó gyakorlatok előmozdítása, ami az egyenjogúságot illeti harmadszor, reformokra tehetünk javaslatot, vagy a kormánynak, vagy a parlamentnek. A képviselőknek most csak röviden szerettem volna bemutatni ezt az intézményi intézményt. Szeretném elmondani, hogy a továbbiakban is ugyanúgy együtt fogunk működni a partnerekkel, a keleti partnerség keretén belül, amelyet Lengyelország indított útjára, és emellett eh, mindenképpen támogatom Lipovics asszony javaslatát, érdemes lenne ezt az együttműködést kibővíteni más országokra is a szomszédsági politika keretén belül, és azt hiszem érdekes volna különös tekintettel arra, hogy mi történik 2011-ben, elgondolkodni azon, hogy a szomszédsági politika az emberi jogokat szolgálja, azok betartását, és talán délre, illetve keletre érdemes lenne kibővíteni az együttműködést. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió földközi tengeri politikája figyelmet érdemel ennek kapcsán, és természetesen nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk az együttműködés területén, és remélhetőleg 2012-ben, hogy az EU megadja az ehhez szükséges eszközöket, akkor egy munkacsoporti ülést szervezhetnénk, amely több napig tartana valamelyik partnerországban, Lengyelországban, vagy akár Párizsban is. Azt majd meglátjuk akkor adott esetben, hogy hol. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bodi úr. Úgy gondolom, hogy az ön tapasztalata, mint egy nemzeti parlamenti képviselő, valamint az Európai Tanácsban végzett munkája lehetővé teszi önnek, hogy kiváló áttekintést kapjon és adjon jó néhány kérdése kapcsolatban, amely a saját munkaköre alá esett. Most felkérném az Európai Unió külügyi szolgálatát, hogy öt percben szólaljon fel. Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy szót kaptam. Nagyon figyelmesen hallgattam minden partner hozzászólását. Figyeltem az emberjogi védelemmel kapcsolatos intézmények képviselőjének szavait is. Most mondanék néhány szót arról, hogy mit is tettünk a demokratizálódás területén, illetve az emberi jogok területén úgy általánosságban. Alapjában véve a keleti partnerség két szálon fut, egy bilaterális szálon és egy multilaterális szálon Ezeket a dolgokat említették a felszólalásaikban. Én most csak összefoglalnám, hogy a bilaterális szál e, elsősorban a mély és fenntartható demokrácia e, kérdéseivel foglalkozik e, az emberi jogi szakbizottságok igénybevételével. Ezeket az érintett országok az EKS-szel és az Európai Bizottsága közösen építik ki. A másik dolog, hogy bilaterálisan egy jogilag kötelező hatályú eszköz jön létre, amely minden egyes országra nézve kötelező lesz. A multilaterális szál gyakorlatilag a 2009. évi prágai csúcs után ö, kelt életre. Ö, itt vannak különféle erősségek, illetve vannak gyenge láncszemek a, kett, a bilaterális kapcsolatokon belül, ezeket próbáljuk a multilaterális alapon orvosolni. Számos terület van, demokrácia, jó kormányzás, stabilitás. Nos, ez, ebben a kontextusban emlékeztetnék arra, hogy a legutóbbi multilaterális találkozónkon, amit egyébként mi magunk között egyes platformnak neveztünk, stabilitással és emberi jogokkal foglalkoztunk elsődlegesen. E, itt prezentálták a, először a közös lengyel-francia projektet. E, mi megpróbáltunk multilaterális alapon tovább lépni, tovább vinni ezt a gondolatot. jelenleg folyik az új munkaprogram kidolgozása, ugye ez a, a pénzügyi perspektíva hátralévő két, rész, két évére fog kiterjedni, tehát egy munkaprogramot dolgozunk ki, ebben, és lesznek olyan elemek, amelyek az önök számára nagyon fontosak, közel van a szívükhöz. Nos, a magunk részéről ezek az elemek, amelyeket meg akartam említeni. Vannak területek, amelyeket jeleztek a kollégáim. Ezekre nem terjed ki a bilaterális konstrukció. Gondolok itt például a tréningekre, aztán a twinning programokra. Ezeket, illetve ezen túlmenően van egy, amit mi úgy nevezünk, hogy átfogó intézményépítési program, a prágai csúcs után kezdődtek ezek a programok. Van erre költségvetési keret, nem minden esetben áll rendelkezésre, de Grúzia esetében, ha jól tudom, a keret megvan az ember jogvédelmi hivatalnak a működtetéséhez. Grúziában tehát ezzel a pénzzel is erősítik az emberjogi védelemnek a pozícióit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most megnyitnám az eszmecserét. Loch Bieler asszony az első felszólalónk. Elnök úr, köszönöm a szót, és mindenkinek köszönöm a sok érdekes hozzászólást. Nagyon érdekes nagyon érdekes hallani, hogy nemzeti szinten mi minden zajlik. Két észrevételem van. Egy, amikor hallgattam önöket, arra az jutott eszembe, hogy amikor Németországban a polgári társadalom tagjaként 2000-ben dolgoztam, akkor egy civil eh, jogi intézményt kellett létrehoznunk, akkoriban nem, nem gondolták, hogy erre szükség van, komoly emberjogi problémák voltak, ugyanakkor akkor derült ki, hogy mennyire nehéz létrehozni egy független emberi jogvédő intézményt, hiszen az összes vonatkozó szerv, a rendőrség és egyebek ugye elég jelentős nyomást tudnak az emberek gyakorolni. Önöktől ugyanezt hallottam vissza, önök folyamatosan nyomás alatt állnak, nyomás alatt élnek, amikor az ilyen jelentést például egy nemzetközi szervhez, vagy egy regionális szervhez tudják eljutatni, nem biztos, hogy mindig könnyű a dolguk. Tudjuk, hogy szép dolog eleget tenni a párizsi kritériumoknak, de hát az is fontos, hogy otthon a saját lakosságunkat és az emberjogvédőket meg kell győzni arról, hogy foglalkozni kell a saját belső problémákkal. A moldáv kollégánk mondta, ha jól emlékszem, hogy különösen így van a helyzet, ha például kínzásokról vagy a börtönhelyzetről kell komolyan beszélni. Egy francia kollega mondta, hogy milyen fontos a független munkavégzés. Elmagyarázta a francia kollega, hogy most pillanatnyilag hogyan áll fel az ő intézménye. Elnézést a tudatlanságomért, de úgy gondoltam, hogy Franciaországban létezik egyfajta emberi jogi minisztérium. Hogyha létezik ilyen, akkor szeretném megtudni, hogy ez az intézmény, az önök intézménye hogyan és milyen módon van kölcsönhatásban ezzel a felsőbb szervel. Megosztanám önökkel azt, hogy volt egy megbesz... volt egy beszélgetésem egy új szélendi emberi jogi intézet vezetőjével eljöttek ide Brüsszelbe, ők is részesei egy nemzetközi hálózatnak, ez már az ENSZ szintjén szerveződött, beszéltek arról, hogy ők milyen munkát végeztek, vannak náluk különféle intézmények, régebbiek, újabbak, de azt hangsúlyozta ki, hogy rendkívül fontos regionális szinten az együttműködés. Itt például Brüsszelben az EU tagállamok között nincs állandó vagy rendszeres képviselet Brüsszelben, nincs olyan fórum, ahol a nemzeti intézmények vagy az ombuds, ombudsmenek eh, megoszthatnák a tapasztalataikat. Ez egy fontos lenne. Tehát ez egy plusz elem. Hogyha mégis találkoznak egymással, akkor az EU intézményeken belül is cseréljék ki tapasztalataikat, eh, E, és az is fontos, hogy támogatást keressenek, e, például, hogy ha lehet, létrejöhessen egyfajta permanens e, munkastruktúra. És elhangzott Csincsa úrtól egy észrevétel, hogy nevezetesen tessék kihasználni a saját intézményen belül meglevő szaktudást, szakismereteket, meg kell hallgatni az embereket, amikor például az Európai Unió elkezdik kidolgozni az ország stratégiákat. Ez is fontos. De itt például a parlamenten belül, vagy az Emberi Jogi eh, Albizottságban, ugye különféle szaktudáshoz tudunk hozzáférni, szakismeretekhez. Ennél fogva úgy gondolom, célszerű lenne, hogy kapcsolatban maradjunk, számítanánk az önök szakismereteire, tapasztalataira különféle területeken. Tehát lehet, hogy mi is szakértők lehetünk az önök számára, elnök. Elnök. Nagyon szépen köszönjük. Hálás vagyok. Hálás vagyok azért, hogy ilyen lehetőséget kaptunk egy ilyen fontos téma megvitatására. Azon gondolkoztam, hogy a szakbizottságunknak, e, az ülésünknek ez a része vajon hogy zajlik majd le. Mert hiszen, akárhogy is vizsgáljuk, ez egy alapvető aspektusa annak, ahogy az egész EU működik. A szóban forgó projekt az mindösszesen kettő évre tekint vissza, mégis sikeresnek tekinthető. Lengyelként büszke vagyok arra, hogy a mi külügyminisztériumunkban e, előtérbe került ez a jó gondolat, és hogy ez ilyen sikeres tudott lenni. De van egy valami, ami aggaszt. Ugye tudtuk mindannyian, hogy e, nem, nem várhatunk e, fehér orosz kollégát, mert hiszen Belarusban nincs ombudsman. Ennek ellenére sajnálattal konstatálom azt, hogy az ukrán ombudsman se képz, képviseli senki, mert hiszen arról az országról annyi mindent lehetne mondani. Remélem, eh, hogy az ukrán ombudsman főleg administratív, vagy leginkább pénzügyi oknál fogva maradt távol, és nem másoknál fogva, hiszen ott Ukrajnában az emberi jogok, illetve a jogállamiság területén igen komoly gondok vannak mostanában. Elképzelhető, hogy ez csak egy szervezési baki, vagy elképzelhető, hogy ukrán partnereink tudatosan döntöttek úgy, hogy távol maradnak ettől a mostani ülés től, és ez valószínűleg nagyon magas szinten születhetett meg, mint döntés. Az ombudsmanok munkájáról beszélünk itt, illetve arról beszélünk, hogy tisztelni kell az alapvető polgári és ö, ö, emberi jogokat. Elhangzott, hogy ez milyen stratégiai fontosságú az Európai Unió számára. Ezek a kérdések alapvetően fontosak az Európai Unión belül, de hát persze érdekelnek bennünket az emberi jogi kérdések más országokban is. Például azokban az országokban, akik partnereink, vagy szeretnének ilyen partneré válni. Ahogy Lachbiller asszony mondta, én magam is szerettem volna hogyha az Európai Külügyi Szolgálat egy kicsit aktívabb szerepet vállal. Erről, ettől a szolgálattól elég nagy dolgokat várunk. Mert végül is itt vannak, képviseltetik magukat országok, ahol az Európai Uniónak nagyon erőteljes diplomáciai jelenléte van ott azokban az országokban a terepen biztos vagyok benne, hogy vannak diplomaták, akiknek a feladata éppen, hogy az emberi jogok helyzetének a vizsgálata. De egyúttal azért is vannak ott, hogy megfigyeljék azoknak a szervezeteknek a munkáját, akik az emberi jogok védelmével foglalkoznak. Úgyhogy nem voltam teljesen boldog az EKS reakciójával. Beszéltek Grúziáról, de hát Grúzia nem az egyetlen ország, akivel kapcsolatban vagyunk. Ez valóban egy sikeres projekt volt, ami elhangzott. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ez nem menjen feledésbe a lengyel soros elnökség végén. stratégiai kérdésről van szó az Európai Unió számára, és itt az Európai Parlamenten belül gondolkozunk el azon, hogy hogyan tudjuk mindezt támogatni. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szót kér? Mielőtt visszatérünk az ombudsmanokhoz, nem látunk senkit sem, aki szót kérne. Ebben az esetben megkérem Lipovics professzor asszonyt, hogy szóljon. Köszönöm szépen. Én pedig szeretném hálámat kifejezni Lokpiller asszonynak és Zemka úrnak felszólalásukért, valamint szeretném megköszön, megköszönni a külügyi szolgálat munkáját is. Szeretnék pár szót szólni Belarusziáról. Persze, hogy szeretük volna őket is bevonni a keleti partnerségbe, tudjuk, hogy mik a problémák azonban. Konkrét javaslatom is van. Inkább egy áll, állom ez, mint javaslat, hiszen nincsenek hozzá pénzügyi eszközeink. Azt szeretném javasolni, hogy találjunk valamiféle, ha megtaláljuk a finanszírozást, akkor szívesen fogadunk fiatal diákokat és végzetteket, akik emberi jogi kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, hogy dolgozzanak velünk gyakornokként a hivatalunkban, a lengyel ombudsmani hivatalban. A nyelvi és kulturális közelségünk miatt ezt nagyon hasznosá tudnánk tenni, hiszen nyitottak vagyunk a gondolat előtt hogy megnyissuk ezt a fajta együttműködést más országokkal is, de Belorussziát illetően különösen jelentős lenne a jövőt nézve, hiszen vannak e, emberi jogi aktivisták Belorussziában, és szeretnénk őket segíteni, ami Ukrajnát illeti. Annyi érdekes tapasztalatcsere történt már az ukránokkal, ezért nagyon sajnálom, hogy Eh, hogy az ukrán ombudsman nem tudott ma eljönni. Kapcsolatainkban azt szeretnénk elérni, hogy nevén nevezzük a dolgokat, nem igazán fényezzük a dolgokat, nem szeretnénk semmit sem eh, szőnyeg alá söpörni. Szeretném Bodi úrnak megköszönni azt a tényt, hogy a lengyel ombudsmani hivatalban nemrégiben egy tunéziai vendéget láttunk falaink között, aki részt a cserében, és nagyon örülök az ilyenfajta együttműködésnek, tehát ez már zajlik is. Ami pedig a regionális együttműködést illeti, amely a vita során került szóba, együttműködünk ezek az ombudsmanok nem csak a keleti partnerségen belül, hanem az ENSZ-ben is együttműködünk. találkoztunk már, és nagyon sokat dolgoztunk együtt az ENSZ égisze alatt is olyan kérdésekben, mint a börtönlátogatások, és azt gondolom, hogy hogy keleti partnerei, partnerségi kollégáinknak hatalmas lehetőség az, hogyha eljátogathatunk a börtönökbe, amelyeket megvizsgálhatunk. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Kenja professzor úr következik. Szeretne hozzászólni a hallottak után? Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy mivel nem, kért, nem tettek föl számomra a kérdést, annyit szeretnék mindezt elmondani, hogy nagyon sokat e, tanultam a ma elhangzottakból. Eh, igazoltnak is láttam olyan információkat, amiket megkaptam, és ezt kiegészítette további tájékoztatás. Ha eh, megengedik, felhasználom az alkalmat, hogy eh, a keleti partnerség ombudsman hivatalainak képviselőinek elmondjam, illetve inkább megkérjem ezeket a képviselőket és az intézményeket, hogy a tanulmány szempontjából általuk fontosnak tartott információt juttassák el hozzám. Nagyon fontos lenne, hogy megkaphassam ezt tőlük, és nem csak azt az anyagot kaphassam meg, amely az intézményekről szól. Jelentős különbség van a kettő között, ezért nagyon örülnék, hogyha megkérhetném az intézményeket, hogy osszák meg ezt az információt velünk. Küldtünk már egy levelet minden intézménynek, és nagyon szívesen felvenném újra a kapcsolatot velük. Megadnám mindaz, mindaz, mindazt a paramétert, koordinát, koordinátát, amely az információ eljutatását lehetővé teszi az önök munkájáról. a legfontosabb hozzászólásokat nyújthatnák önök a következő hetekben a munkánk véglegesítése előtt. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, mivel látom, hogy senki nem kér már szót a képviselők közül, de mégis. Hogyha az összefoglalásra szót kerítünk, Bodi úr, akkor önnel kezdjük majd. Az utolsó hozzászólások következnek. Euh, Köszönöm szépen. Zárásképpen talán adhatok még néhány választ. Kezdje, professzor úr. Természetesen megkapják majd az összes szükséges dokumentumot, és egy további dolgot is említenék. A keleti partnerség és a déli szomszédsági politika. Lipovica asszony említette már ezt a kérdést, beszélt arról, hogy egyiptomiakkal, tunéziaiakkal is tárgyalt, és a földközi tenger déli térségében tevékenykedő kollégáinkkal találkozunk, és bilaterális találkozókra is sor kerül itt Európában. Az ombudsmanok között tehát létesült már kapcsolat, de úgy gondolom, hogy jó lenne egy strukturált megközelítés EU-s szinten. Mégpedig a külügyi szolgálat keretein belül. Együttműködésre lenne szükség egy ugyanolyan modell alapján, amely már létezik a keleti partnerség esetében tunéziai, marokkói, egyiptomi kollégák érkeznek ide, akik valóban szeretnék előmozdítani az emberi jogok helyzetét hazájukban. Azt mondják gyakran, hogy szélmalomharcot vívnak, úgy érzik, hogy nagyon nehéz a helyzet hazájukban, ezért úgy gondolom, hogy nekünk történelmi felelősségünk van, és eleget is kell tennünk ennek a felelősségünknek, jelenleg ez nem így van. Azt hiszem, hogy ezen a téren még nem tettünk eleget. Fontos, hogy óvatosak legyünk, és résen legyünk, mert a lehetőségek nem lesznek mindig jelen ilyen nagy számban. Nagyon fontos, hogy segítsük azokat, akik valóban állandó intézmények megteremtésé munkálkodnak az emberi jogok szolgálatában az elnökasszonynak mondom, hogy Franciaországban valóban sok évig volt egy államtitkárság az emberi jogokkal foglalatoskodott ez. Ez ma már nem létezik, a külügyminisztérium foglalkozik az emberi jogok kérdésével, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy jobb, hogyha egy független intézmény foglalkozik az emberi jogok védelmével, hiszen a kormány keze gyakran kötve van, a különböző miniszterek szolidar, szolidárisak kell, hogy legyenek egymással sok esetben, ezért eh, ez esetben nincs annyira szabad keze az illetékeseknek, mint egy független intézmény esetében, amelynek világos a feladatköre, és mandátuma teljes idejében eh, tud foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Kérdezte, hogy van-e nyomás? Nos, ugyanezt a választ adhatom mint annak idején, amikor a tévénél dolgoztam tudósítóként. Természetesen van nyomásgyakorlás, de nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy az ember ellenállhat-e a nyomásnak, és hogyha erre van lehetőség, akkor egyre kevesebb teret nyer a nyomás, és a nyomás csökken is ezzel párhuzamosan. Úgy van ez, mint a természeti törvények esetében, így van ez a vízerőműveknél is, ahol minél nagyobb a víz nyomása, annál inkább bezárulnak a kapuk. Köszönöm szépen Bodi úrnak az összefoglalást. Most pedig Lochbillert asszony kérem meg, elnök asszonyunkat, hogy magyarázza meg az ukrán ombudsman távollétét, hiszen azt gondoljuk, hogy az akadály sokkal inkább technikai jellegű volt. ön a szó szóba hozták az ukrán ombudsman Karpacsova asszony eh, hiányzását. Ő írt nekem egy levelet arról, hogy eh, nem tud eljönni, csak október 19-e után ér rá. Tehát eh, nem vitattuk, hogy ez milyen kérdés, de, javasol, de javasolnám a Ukrajnával foglalkozó parlamenti delegációval, hogy amikor legközelebb ellátogatnak Ukrajnába, akkor keressék fel őt is. A levél nem szólt a vita tárgyáról, csak elnézést kért, hogy nem jöhet el. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig <clears throat> van-e még valami, amit a vendégeink szeretnének elmondani? Utolsó lehetőség, egy utolsó szóra parancsoljanak. Én eh, két dologhoz szeretnék hozzászólni, amit a grúz kollégám mondott a, az együttműködés hatékonyságáról. Mi ellátogatunk nyugat-európai országokba, hogy tőlük tanulhassunk, de a következő körben nagyon örülnénk, hogyha az európai kollégák látogatnának el hozzánk, és beszámolnának a konkrét kérdéseikről, amelyek a mi környezetünkben, mi demokráciánkból erednek, az nagyon sokat segítene nekünk a tapasztaltabb országok részéről, hogy megoldhassuk saját problémáinkat, másfelől pedig e, rövid megjegyzésem van arról, hogy miként e, segíthetnénk mi általában nemzeti emberjogi intézményeként az európai intézményekkel folytatott párbeszédben. Nekünk a reaktívból proaktív intéz, intézményeké kell válnunk. Hiszek abban, hogy mi vagyunk a legeurópaibb intézmények országainkban mentalitásunkkal, meglátásunkkal, mi lehetünk a közvetítők az európai intézmények és a saját hatóságaink között, és hogyha bármely parlamenti képviselő vagy bárki Nyugat-Európából szeretne mi tapasztalatunkat felhasználni, akkor nagyon szívesen kezdünk bele ilyen együttműködésbe, együttműködésbe rendelkezésre bocsátjuk tapasztalatunkat, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönjük, Andreas Janus. Ki a következő felszólalók. Hölgyeim és uraim, ki lesz az? Megadom a szót. Egy nagyon rövid észrevétel, csak folytatnám azt, amit az örmény kollega mondott. Úgy gondolom, hogy nem csupán meg tudjuk mutatni az európai kollégáknak, hogy mit teszünk és kik vagyunk, hanem bizonyos esetekben talán még tanulsággal is szolgálhatunk az európai kollégák számára. Viszonylag fiatal intézmények vagyunk. Másrészt azonban Voltunk néhány európai tanulmányú úton, és akkor rájöttem, hogy, az, hogy például a, a grúz intézménynél a, az alapvető prevenciós meze, mechanizmus sokkal erősebb, mint más európai intézményeknél. E, ettől nagyon büszkének éreztem magam. Igen, van mit megosztanunk, tudunk tanulni egymástól, nyilvánvaló, hogy az európai kollégáktól tudunk tanulni, de hát mi is tudunk nekik mutatni valamit, tanítani nekik. Tehát vannak dolgok, amit meg tudunk tanítani. Köszönjük szépen, Tatján asszony, Szulimanova professzor asszony. Azt szeretném elmondani, hogy egyre jobban benne vagyunk a nemzetközi folyamatokban. Van egy periódikus felülvizsgálat számunkra, ez nagyon fontos, hiszen így lehetőséget kapunk arra, hogy mindenféle esetről értesüljünk, tájékozódjunk az eredményekről, meg a hiányosságokról. A következő lépés az, hogy megszülessen majd ez a kiegészítő jelentés a gyermekjogokkal kapcsolatban. Ez is nagyon hasznos a számunkra. E, a, az észrevételeinket meg szoktuk küldeni az társintézményeknek, a minisztériumoknak, szervezeteknek. E, nem tudom, tudják-e, de most van e, a, a politikai jogokkal kapcsolatos ö, ö, szerződéses ö, rendelkezéseknek. Ez a 45. évforduló. Erre is egy nagyon erős, alapos, kiegészítő jelentést kell kidolgozni kollégáinkat igyekezünk most megtanítani arra, hogy ezeket a jelentéseket, ha szükséges, hogyan dolgozzák ki. Szükség van az együttműködésre, szükség van, együtt kell működnünk valamennyi európai állammal. Elnök, köszönjük szépen. Montean úr, öné a szó. Organizarea eventualelor întâlniri și continuarea colaborării a jövőbeni találkozók szervezését, illetően valamint a keleti partnerségen belüli további együttműködést, illetően a következő javaslatot szeretném tenni. A keleti partnerségi tagállamoknak azt javasolnám, hogy tegyünk javaslatot témakörökre, és folytassunk eszmecserét olyan ügyekben, amelyek nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot a részünkről. A mappámban már itt lapul néhány ötlet ezzel kapcsolatosan. Ugyanis szereztünk tapasztalatokat néhány olyan területen, amelyek amely területekről a tapasztalataink érdekesek lehetnek mások számára, ugyanúgy minket is érdekelnek mások tapasztalatai. Talán a titkárság segíthetne nekünk abban, hogy kicseréljük az elérhetőségeinket. Történhet ez természetesen informális kereteken belül is és talán érdemes volna hivatalos keretek között eszmecserét folytatni az esetleges témákról, amelyekről érdemes lenne elbeszélgetnünk. Informális megbeszélésen belül tehát kiválaszthatjuk a témákat, és utána hivatalosan beszélhetünk, tárgyalhatunk róluk. Köszönjük, Lipovics professzor. Egyébként köszönném Kenjo professzornak a jelentést és a következtetéseket számunkra, a szervezők számára ezek fontosak és nagyon hasznos dolgok. Néhány dolgot szeretnék mondani. Arról, hogy milyen nyomás alatt vagyunk, illetve például milyen viszonyunk van a joggal, illetve a bűnüldözési, rendvédelmi szervekkel, hatóságokkal. Szeretnénk megmutatni, hogy az olyan hat hónapos felvizsgálatok, mint ami nálunk van Lengyelországban, azok hasznosak lehetnek a lengyel rendőri szervek parancsnokával és a belügyminiszterrel együtt működve letettük az asztalra a legégetőbb kérdéseket, amelyek előttünk vannak, például a befutó panaszok miatt, vagy azért, mert a kivizsgálások során találkoztunk ilyen fontos kérdésekkel. Meg vagyunk elégedve egyébként az, az eredményekkel, kialakul egy nyilvános vita, és, hogy, és hogyha ennek sincs eredménye, akkor az Alkotmánybíróság felé terjesztünk elő egy panaszt. Hát ezt akartam mondani, hogy hogy lehet nyomást kifejteni annak érdekében, hogy védjük az emberi jogokat. E, igen, méltányolom Bodi úr e, hozzászólását, és mi is várjuk, hogy létrejöjjön az a bizonyos párizsi találkozás. Azt is el szeretnénk mondani, hogy nagyra becsüljük a civil szervezetek részéről kifejtett ellenőrzést, monitorozást. Ettől az ember állandóan éber marad. Köszönjük szépen. Még egy képviselő kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tudtam itt lenni az egész ülésen, mert volt egy másik ülésem is, afrikai képviselőkkel. Azonban az Európai Unió belül és a keleti partnerséggel kapcsolatban, amit hallottam az ombudsmani hivatalról, az megnyugtatott engem. Vannak-e még eh, hézagok, vagy olyan területek, amelyekről nem esett még szó. Néhány évvel ezelőtt volt egy botrány. A botrány során olyan személyek illegális letartóztatásáról volt szó, akik Európán utaztak keresztül, és akiket utána Guantanamo-ba szállítottak. Az Európa Tanács nagyon nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, egy svájci képviselő révén az Európa Tanács közelről megvizsgálta az ügyet, és jelentést készített róla. A jelentést olvasva az ember rádöbbenhet, hogy sok országban, sok EU-s tagállamban, de az EU kívüli országokban is sok esetben nem tartották be a kötelezettségeiket, ami az emberi jogok védelmét illeti. Ez szégyenletes dolog. Szeretném tudni, hogy az ombudsmanok tudtak-e erről, hogy tettek-e valamit ez ügyben, amikor nagyon súlyosan megsértették az érintett személyek emberi jogait, beavatkoztak-e, és hogy az egyes intézmények részéről van-e külön, különféle értelmezése ennek az ügynek. Gondolok itt mindenek előtt az Európa Tanács monitorozási vagy ellenőrzési bizottságára, amely azzal foglalkozik, hogy az egyes tagállamok betartják az emberi jogok védelmét. Érdekelne, hogy másként ítélik-e meg az ügyet például az OECD-nél, vagy a Velencei Bizottságnál. Hogyha ez így van, tehát hogyha másként értelmezik az említett szervezek vezényelték ezt az ügyet, akkor gondban vagyunk, hiszen az EU minden tagállamának kötelezettsége van a felől, hogy betartsa az Euró Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozatát. Lochbiller. Köszönjük, Barbara Lochbiller asszony. Gerenc úr. Engedje meg, hogy én válaszoljak mert a felkészülés során az emberi jogi intézményeket nem kértünk nem, nem kértük fel erre a témára. A, a nyári szünet előtt Strasbourgban az utolsó ülésünkön nagyon nyíltan elmondtuk, hogy az irodának a javaslatait nem gyakran követik maradáktalanul az európai intézmények vagy a parlament. És most tudom, hogy a LIBE bizottságban eldöntötték, hogy most nyomon követik ezt a témát, hiszen az egyik e, hiányosság az, hogy a legutóbbi jogalkotó óta eltelt időben nem kísérik figyelemmel a dolgokat. Az 50-es cikke alapján e, mi összegyűjtjük a nézeteinket, és csak azért, hogy tiszta legyen az ügymenet, ezt az AFED bizottság felé továbbítjuk. Jó, rendben. Hát lehet, hogy ennek az ülésnek nem kifejezetten ez volt a témája, de mindig újra megleckéztetjük a világ többi részét, miközben mi magunk nem viselkedünk példásan. Magunkkal szemben is nagyon szigorúnak kell lennünk, hiszen máskülönben nem leckéztethetjük a világ többi részét. Számomra ez az egész ügy botrányos, és még rosszabb, hogy vannak olyan, előfordul, hogy megsértik az emberi jogokat, miközben azok az intézmények, akik illetékesek lennének ebben az ügyben, nem tesznek semmit. Nem az ombudsmanokra gondolok feltétlenül, hanem a kormányainkra is. Ők hallgattak, mégpedig az Európai Unió minden nyelvén hallgattak, amikor erről az ügyről volt szó. Azt hiszem, hogy ezt a problémát nem tudjuk megoldani, nem tudjunk fényt deríteni ezekre a kérdésekre, akkor nem végeztük jól a feladatunkat. Köszönöm szépen. Kenja professzor. Köszönöm, hogy szóba hozták az általános értékelés kérdését. A bevezetőmben említettem, hogy az intézmények ABC kategóriába sorolódnak. A helyzet a következő e pillanatban egy akkreditációs eljárás zajlik a Nemzetközi Koordinációs Akkreditációs Bizottság keretein belül minden egyes nemzeti emberjogi intézmény, amelyik első alkalommal folyamodik ilyen akkreditációért, az öt év múlva ismételt eljáráson kell, hogy átessen a keleti partnerség országainál négy intézet kapott A kategóriás akkreditációt, az Azeri intézettel van egy kis probléma. Az Akkreditációs Albizottság múlt ősszel azt javasolta, hogy az ő státuszokat roncsák le egy egyeltet bére. Ezt elutasította az ombudsman, a kérdést tovább vizsgálják, lassan várható, hogy majd a végére jutnak. A moldovai intézetnek B a státisza, és a másik három, tehát Ukrajna, Örményország és Grúzia A kategóriába vannak sorolva. Köszönjük, Szulejmanova. Igen, a következő a helyzet nem, nem hiszem, hogy mi vagyunk a lehető legjobbak, de nem vagyunk az utolsók a listán, az biztos. Ezt számos nemzetközi szervezetben elismerik. Ezt, ez egy érdekes dolog. Három alkalommal kaptunk kérdéseket, és három alkalommal válaszoltuk meg ezt. Mind a három alkalommal az volt a válasz, hogy nem vagyunk elégedettek a mi válaszainkkal. felkértem az érintett személyeket, illetve intézményeket, hogy küldjenek ki hozzánk azonnal késedelem nélkül szakértőket. Megmondtuk, hogy nyíltak vagyunk, áttekinthetőek vagyunk, nézzék át a tevékenységünket. 50 ország ról beszélünk. Mindig feltettem nekik a kérdést, mi a kérdésetek, mi a döntésetek, milyen alapon fokoztok le bennünket. Tehát a státusz átalakítása után újra meg fogunk nekik válaszolni, mert bizonyos politikai intézményeknél azt érezzük, hogy a politikai érdekek belegyűrűznek az emberi jogi területbe, de azért az emberi jognak győzedelmeskednie kell. Voltak másik alkalmak, amikor két vagy három szakértő jött, és nem volt kihívás egyáltalán. Köszönöm szépen. Lipovics professzor. Igen, köszönetet szeretnék mondani kollégámnak a hozzászólásért. Igaz, hogy ez nem volt igazán a napi renden. Voltak gyanúk, hogy ilyen jellegű dolgok történtek Lengyelországban, vagy talán történtek. Ez pillanatnyilag bűnügyi ö, ö, vizsgálat tárgyát képezi. Hogyha a bűnügyi ö, nyomozás véget ért, akkor én hozzá fogok férni a dokumentációhoz. Jelen pillanatban ezt nem tudok megtenni. Nyilván a magam fenntartásaim, eh, fenntartásai megvannak, és nem ellenzem azt a gondolatot, eh, illetve eh, nem, nem igazán tartom jónak a gondolatot, hogy mi papoljunk másoknak. Az, a, a keleti partnerség nem arról van, nem arról szól, hogy kitanítsunk, kiokítsunk másokat. Nyilván meg lehet osztani tapasztalatokat. Je parle de nous. Nos, talán félreértettek engem. Én azt mondom, hogy mi európai parlamentként úgy tüntetjük fel magunkat a világ többi régiója előtt, minthogyha mi megtaláltuk volna megfelelő megoldásokat. Nekem az a fontos, hogy hozzájáruljunk ahhoz, mi magunk is, hogy az emberi jogok területén ne keletkezzenek hézagok. Tudom, hogy önök nagyon jó munkát végeznek, és nagyon határozottan lépnek fel, de úgy gondolom mindannyiunk érdekét szolgálja, hogy egyszerűen ne legyenek hézagok, amikor az emberi jogok betartásáról van. Köszönjük szépen. Kezdem látni, hogy ezt hosszasan tudnánk folytatni, azonban időnk lejárt. Most szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, mindenkinek, akik részt vettek ebben a rendkívül érdekes eszmecserében. Köszönöm, hogy tájékoztattak bennünket a projekt eredményeiről, és hogy Kenja professzor mondta, kétségtelen eredmények születtek, és valamennyiünknek hasznára válik a tapasztalat, valamennyiünk számára nagyon értékes ez, ahogy a program halad előre. Épp az imént hallottuk, hogy ez nem más, mint tapasztalatcsere, bűhely munkák sorozata. Ez a fontos tanulunk ö, ö, olyan országok tapasztalatából, akik már túl vannak az kezdeti nehézségeken. Még egyszer köszönöm, köszönöm a társ szerzőknek, illetve a gondolat közös felvetőinek, és remélem, hogy lengyel és francia képviselőink tovább viszik az eszmét. Köszönöm örmény, azeri, grúz és moldovai vendégeinek, hogy velünk voltak. Kenja professzor úr, köszönjük, hogy e, elénk tárt a munkáját és következtetéseit. Mindenképpen hasznos lesz ez a jövendő számára. De most e, ezt a témát le kell zárnunk, tovább kell lépnünk. És remélem, hogy önöknek van ideje a folytatáshoz, hiszen most eszmecsere következik a jemeni eh, fejleményekről. Szerencsénk van, telefonkapcsolatban állunk egy eh, eh, emberi jogi aktivistával Jemenből. Az illető hölgy itt van telefonon, és itt van velünk az EKS képviselete is. Most arra kérem önöket, hogy vagy hagyják el a helységet, vagy maradjanak csendben, mert a hölgy a túloldalon már e, vár bennünket, és szükségünk van a technikai fele berendezésre. Bassa úr, Bassa asszony. Kellemes, kellemes délutánt kívánok önnek. E, jó estét kívánok innen Beirutból. Valóban itt is már este van. Az Emberi Jogi Albizottságban ülésezünk, és köszönjük önnek, hogy ránk áldozta az idejét, hogy tájékoztasson bennünket a jemeni emberi jogi helyzetről. Az emberi jogokkal foglalkozó nő szervezet, arab női szervezetnek a képviselője ön. Itt a, a külügyi kapcsolatokkal kapcsolatos ülésen is megbeszéltük a kérdéseket. Múlt héten Eston Báronő is hivatkozott erre a témára. Most öntől első kézben várunk információt. Megadom a szót, asszonyom, hallgatjuk önt. Jó estét mindenkinek, és köszönöm szépen a lehetőséget. Eh, a jemeni emberi jogi helyzetről fogok beszélni. Az emberi jogi helyzet romlásnak indult Jemenben az utolsó hónapok alatt, és most 18 18 szervezet tüntet napi gyakorisággal. Unfortunately, this demand has never been met by a serious and true